Good afternoon, dear colleagues. I uh, would like... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretném megnyitni a ma délutáni ülést. Nagyon uh, húzós rendünk van, és uh, hosszú ülésre készülünk. Hét óráig itt fogunk ülni, és remélhetőleg hétre be is fejezzük. Amennyiben nincs a rendel szemben ellenvetésük, akkor azt elfogadjuk. Ezt követően be kell jelentenem, hogy horvát és ír nyelvre nincsen tolmácsolás, és lesz egy szavazás 4 óra 20-kor. Remélem, hogy addigra mindenkinél itt lesz a szavazókártya. TV és rádió stábok vannak itt, a Dán TV és Rádió TV2, és beleegyezem elnökként abba, hogy felvegyék az ülést. Most jön az első napi rendi pontunk. Mindannyi, mindannyian tudják, január 20-án múlt szerdán a Európai Parlament elnöke bejelentette azt, hogy a januári azt, hogy egy frakció kérte a januári eh, napirendre vételét a Dán intézkedéseknek. Eh, a Libe erről még akkor nem mondott véleményt. A plenárison volt egy eszmecsere, és 188 szavazattal, 108 ellen, 137 tartózkodás mellett eh, úgy döntöttünk, hogy a Libe mai ülésére kerül napirendre ez a téma. A elnökünk most nem lehet itt, Amsterdamban van az informális igazság és belügyminiszterek ülésén. E, ezért helyeztük tehát a napirendre ezt a témát, és hívtuk meg a Dán kormányt. Üdvözlöm tehát Krisztel Jensen külügyminisztert, illetve Inger Stoiberg integrációs bevándorlási és lakhatási minisztert, akik a Dán kormányt képviselik, és akik a rövid határidős meghívást el tudták fogadni. Sajnos Timmermans úr, akit szintén meghívtunk, nincs most itt. Stephen Ryan helyettesíti őt a bizottság részéről és annak érdekében, hogy elkezdhessük a szavazást időben, ezért az alábbiakat javaslom a vita megszervezése szempontjából. A Dán kormány képviselőinek 10, maximum 15 percben adnék időt arra, hogy az intézkedésekről beszámoljanak nekünk, majd az Európai Bizottság 5-7 percet kap arra, hogy kommentálja az elhangzottakat. Ezt követően először a frakciók koordinátorainak adok szót, mindenkinek két percet, ehm, és a koordinátorok után a Dán kormány képviselői kapnak szót arra, hogy válaszoljanak, lehetőséget arra, hogy válaszoljanak, és ha marad idő, akkor lesz egy második kérdéskör is, amikor már egyéb képviselők is kérdezhetnek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon kell tartanunk magunkat a menetrendhez, mert különben nem fogjuk tudni végigcsinálni mindazt, amit a magunk számára előírtunk. Először tehát Jensen úrnak adom meg a szót a Dán kormány képviseletében. Yeah, thank you very much for... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szívesen tettünk eleget a meghívásnak, akkor is, hogyha kevés időnk volt reagálni. A migrációs és menekültügyi kezdeményezésekről szívesen beszélek minisztertársammal együtt. Az elmúlt években az Európai Parlament nagyon fontos fórummá vált, az európai közvita szinterévé vált, és ezért nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Önökkel ma nagy lehetőség, nagyon jó lehetőség ez számunkra, hogy a Dán kormány politikájáról beszámoljunk önöknek menedékügyben, és meghallgassuk az önök, európai parlamenti képviselők véleményét. Természetesen nagy örömmel válaszolunk a kérdéseikre is e tekintetben. Dánia mindig egyébként az európai értékek és az emberi jogok bajnoka volt, mindig európai megoldásokat kerestünk a menekültügyi válságra is és nagyon szeretnénk mindenfajta félreértést elkerülni a kezdeményezéseinkkel kapcsolatban. Ezért Dánul fogom folytatni, annak érdekében, hogy részletesebben és pontosabban be tudjam mutatni a javaslatainkat. Tehát most Dán nyelvre fogok váltani, és így folytatom. Néhány szót szólnék először a menekültügyi válsággal kapcsolatban. Az elmúlt években a világban több válságra és konfliktusra láttunk példát. Súlyos konfliktusok voltak Ukrajnában, Irakban, Szíriában, és ugyanakkor gazdasági válságot is megélt Európa, és nagyon sok fiatalt érintett ez a helyzet, ez a nehéz helyzet, és jobb lehetőségek keresésére indultak. Körülbelül másfél millió emberről van szó, másfél millió személyről, akik átlépték 2015-ben az Európai Unió határait, mindezt illegálisan, és a bizottság szerint még egyszer ugyanennyi érkezhet 2016-ban hozzánk. Európában tehát nagyon nehéz helyzet állt elő, amely hatalmas nyomást gyakorol a tagállamokra. Mindannyian ismerjük a kihívásokat, tudjuk, hogy a külső határok mekkora nyomás alatt vannak, nagy mennyiségű menedékkérő és migráns érkezik hozzánk, látjuk a vasútállomásokat, az autópályákat. Senki nem gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy ez lehetséges lesz. És mégis ez egy olyan helyzet, amely közös megoldást igényel. Enélkül nem tudunk előbbre lépni. Közös európai válaszokra van szükség, mert egyébként megoldhatatlan a válság. Ezek a megoldások sajnos nem egyszerűek, nem olyan könnyű közös európai megoldásokkal előállni. Európának tehát össze kell fognia, és én biztos vagyok abban, hogy önök, mint európai parlamenti képviselők fontos szerepet fognak ebben játszani nem maradhat senki sem egyedül. Nagy felelősségünk van természetesen a saját hazánkban is, hogy megfelelően, stabilan kezeljük a helyzetet. És Dánia és a Dán kormány mindezt nagyon komolyan veszi. Dánia a világ öt országa közül az egyik, amely teljesíti az ENSZ-ben megfogalmazott célkitűzést 0,7%-át GDP-jének fejlesztési segélyre fordítja. És több válsághelyzet esetén nyújtatunk segítséget, hosszú távú fejlesztési projekteket is támogatunk szomszédos országokban, segítséget nyújtunk menekülteknek, a belföldön hontalanná váltaknak, a menekültügyi válság által érintetteknek, és hogyha a jelenlegi helyzetet megnézzük, azt mondhatjuk, hogy 2015. szeptemberében a Dán kormány 100 millió eurót nyújtott a közös európai megoldások megtalálására mindig is aktívak voltunk az európai megoldások keresésében az EU, illetve az afrikai országok között. Remélem, hogy ezt senki nem fogja megkérdőjelezni, ugyanúgy, ahogy azt sem, hogy Dánia közös nemzetközi megoldásokat szeretné látni az összetett kihívásokkal szemben, amelyekkel most szembenézünk. Ezután kollégámnak adnám át a szót, mert ő fog részletesebben beszélni a kormány kezdeményezéseiről ezen a területen. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy beszámoljunk önöknek a kormánypolitikákról. Örömmel érkeztünk, és szívesen nyújtunk önöknek további részleteket a Dán kormány kezdeményezéseivel kapcsolatban, a menekült ügy, illetve migráció témájában. Reméljük sikerült tisztázni az esetleges félreértéseket, és így mindenki teljes képet kaphat a Dán kormány politikai döntéseiről. Ahogy kollégám is említette, nagyon fontos elkerülni bármifajta félreértést a kezdeményezésekkel kapcsolatban. Éppen ezért én is Dán nyelven szeretném a beszámolómat megtartani. Ahogy említettem, a ma délutáni lehetőséget arra szeretném felhasználni, hogy pontosítsam az információkat a Dán kormány által meghozott intézkedésekkel kapcsolatban. Nagy érdeklődés, illetve nemzetközi érdeklődés, illetve aggályok is felmerültek ezekkel kapcsolatban, kettővel leginkább. Az első döntés azzal kapcsolatos, hogy a menedékkérők vagyontárgyait el lehessen kobozni, illetve hogy a családegyesítés késleltetése következik be. Arról szeretnék szólni, hogy mit tesz a Dán kormány annak érdekében, hogy a kihívásokat kezelni tudjuk, illetve hogy hogyan fogadjuk a menedékkérőket Dániában. Hadd emeljem ki, hogy véleményem szerint Dánia igen komolyan hozzájárul a jelenlegi kihívások megoldásához, menedék és migráns területen is. Dánia 21.300 menedékérőt fogadott 2015-ben. Tulajdonképpen az EU-n belül azon tíz ország közé tartozunk, amely a lakosság arányához képest a legnagyobb létszámú menedékérőt fogadja be. 2014-ben 16 ezer fő érkezett hozzánk, és 25 ezer főre számítunk 2016-ban. Ezek tehát azok a számadatok, amelyek a költségvetésünkre biztos hatással lesznek. Dánia nagyon nagy mennyiségű kérő cél országa volt, nem csak abszolút értelemben véve, hanem az egyfőre jutó menedékérők számában is humanitárius segítséget is nyújt Dánia, Úgyhogy azt hiszem, hogy igencsak kiveszi a részét a munkából a közös kihívásokkal kapcsolatban. A Dán civil társadalom ugyanúgy, mint általában az északi országok társadalma, befogadó és szociális juttatásokat is nyújtanak, tehát egészségügyi ellátást, oktatás, gazdasági segítség a munkanélkülieknek, és így tovább, ez mindenkire vonatkozik. megfelelően fogadjuk a menedékkérőket, tájékoztatjuk őket a helyzetről, garantáljuk, hogy tisztelettel bánjanak velük, és hogy megfelelő segítséget kapjanak addig is, amíg a menedékkérelmük elbírálását várják. Ezeket az embereket abban is segítjük, hogy a társadalomban integrálódni tudjanak. Akik tartózkodási engedélyt kapnak, egy három éves programban vehetnek részt. Ebben a programban nyelvtanfolyam szerepel többek között, valamint a lakhatás, az egészségügyi ellátás, illetve az iskoláztatás esetén is segítségnyújtást kapnak, segítséget kapnak. Tehát tisztességes bánásmódban részesítjük a menedékkérőket és ez akkor is igaz, hogyha összehasonlítom az általunk használt rendszert a többi tagállamban alkalmazott fogadórendszerrel. A Dán társadalom tehát szolidáris társadalom segíti azokat az embereket, akik nem tudnak a lábukon megállni, de azok az emberek, akik el tudják tartani magukat, nem kapnak ugyanilyen segítséget. Azt hiszem ez egy alapelv nem csak nálunk, hanem a többi Európai Uniós tagállamban is. Ez az alapelv ez nem csak a menedékkérőkre vonatkozik, hanem a Dán állampolgárokra is ugyanúgy érvényes. A jóléti állam szociális rendszere a munkanélkülieket támogatja gazdaságilag. A menedékkérőket hasonlóképpen támogatjuk, de ha menedékkérők száma drámaiban megnövekszik, akkor költségvetésileg nehéz helyzetbe kerülünk. Nemrégiben láttam egy tanulmányt, amelyben, amelyből kiderült, hogy az Európai Unióban, hogyha a menedék ügyre fordított összegek arányát nézzük a GDP-hez viszonyítva, akkor az a második legdrágább, úgymond lépés, legdrágább terület, legköltségesebb terület. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy több Európai Uniós tagállam változtatott a menekültügyi jogszabályain, vagy javasolt változtatásokat, amelyek 2016-ban fognak életbe lépni, mindezt arra reagálva, hogy a menedékkérők száma drasztikusan megnőtt. Nagyon sok helyen szigorítottak a szabályozáson. Ezeket a szigorításokat a tagállamok szükségszerűségből vezették be, és Eddig mindenki nagyon nyitott volt, amikor a menekültek, migránsok befogadásáról volt szó, most mégis jelentős változtatásokat vezettek be. Dánia is hasonló helyzetben van. Gazdasági kihívást jelent ilyen drasztikusan magas számú menekült áradat kezelése, menedékkérő befogadása. És a kormány úgy döntött, hogy szükséges több kezdeményezés elindítása is annak érdekében, hogy ezt a hatalmas nyomást, ami hazánkra nehezedik, egy kicsit csökkenteni tudjuk. Egy-két intézkedés kapcsán vita alakult ki, és több félreértés sajnos tapasztalható a decemberben, 2015 decemberben bevezetett intézkedésekkel kapcsolatban. Szeretném még egyszer megköszönni a szakbizottságnak, a LIBE szakbizottságnak, hogy most lehetőségünk van arra, hogy tisztázzuk a félreértéseket ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban. Ami pedig a Dán parlamentet illeti, a parlamentben a jogszabály széles körű támogatottságra talált, a kormány és az ellenzéki pártok is támogatják az Európai Parlament négy főbb frakciójában ülnek Dán képviselők egyébként. Hát térjek ki tehát a javaslatokra. Az első az az, hogy a menedékkérők javait lefoglaljuk, vagyon tárgyait lefoglaljuk addig, amíg a menedékkérem elbírálására sor kerül. Amennyiben a menedékkéremet elfogadják Dániában, és vagyontárgyakat hoznak magukkal, akkor ezeket be lehet számítani a szállás és étkeztetés a költségeibe. Ez a 90-es évek óta így van, tehát ez nem változott, ez most is így van. A menedék kérő be kell, hogy számoljon a hatóságoknak azokról a vagyontárgyakról, amelyeket magával hozott, és ezeknek az értékét be lehet számítani tehát a költségekbe. Decemberben született a, került a parlamenthez ugye ez a tervezet, és ebben szerepel, hogy a menedékkérőtől tehát át lehet venni ezeket a vagyontárgyakat, amelyeknek az ára fedezheti a tartózkodás az étkezés költségét. Ez nem azt jelenti, hogy minden menedékérőt megfosztunk az összes tulajdonától. Egyáltalán nem, szó sincs erről. Természetesen fair, tisztességes és méltó módon alkalmazzuk a szabályokat. A Dán kormány a következőt javasolt, és ez tulajdonképpen nagyon egyszerű is. Ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk tehát a menedékérőkre, mint amelyek a Dán állampolgárokra vonatkoznak foglalkoznak. Azzal a különbséggel, hogy a menedékkérők vagyontárgyaik nagy részét megtarthatják ahhoz képest, mint mondjuk, amilyen vagyontárgyakat egy Dán állampolgár megtarthatna. Tehát, ha valaki készpénzt hoz magával, amikor belép az országba, 10 ezer koronát tarthat magánál, ez körülbelül 1300 euróra rúg, és az ez fölötti összeget veszik csak át a hatóságok, annak érdekében, hogy a menedékérelem feldolgozásának idejére a szállás és lakhatás és étkeztetés költségeit állj, állni tudjuk. És körülbelül 10 ezer korona értékig a vagyontárgyakat is megtarthatják ezek a e, menedékkérők. Az ennél nagyobb összeget érő vagyontárgyakat fogják átvenni a hatóságok, és szintén az étkeztetés és lakhatás költségeibe e, fordítják. Azt hiszem, hogy ez az 1300 eurós limit, ez egy tisztességes e, határ, és a nemzetközi sajtóban több különböző számadatot is idéztek, más országokban vannak hasonló szabályok ugyanis. Például 350-750 eurós határok léteznek. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy olyan vagyontárgyak, amelyeknek érzelmi értéke van az érintett személy számára, teljesen kiesnek ennek a szabálynak a hatája alól. Például az eljegyzési gyűrű, a házassági gyűrű, vagy egyéb szentimentális értéket képviselő vagyontárgyakra nem vonatkozik ez a szabály. Tehát félreértés az azt gondolni, hogy a menedékkérők minden vagyontárgyát elkobozzák a, az országban. És azok a menedékkérők, akik tiltakozásukat szeretnék kifejezni ezzel kapcsolatban, ezzel a lépéssel kapcsolatban természetesen a Dán jogrendszerben bírósághoz fordulhatnak. Általában kis készpénzzel és némi vagyontárgyal érkeznek a menedékkérők hozzánk, de azt gondolom, hogy észszerű és teljesen jogszerű, hogy aki meg tudja fizetni, ki tudja fizetni a szállása és étkeztetése költségeit a menedék kérelem elbírálásának idejére, ezt megtegye. Végül pedig hadd szóljak arról, hogy a rendőrség jogköre milyen e tekintetben. Ma a rendőrség átkutathatja az emberek ruháját és csomagjait annak érdekében, hogy a személyazonosító okmányaikat megtalálja, és így beazonosíthassuk az érintett személyt. Azt szerepel a jogszabályban, hogy ugyanezt az eljárást fogják alkalmazni a rendőri erők annak kiderítésére, hogy milyen vagyontárgy található az érintett menedékkérőnél. A második téma, amire ki akartam térni, a családegyesítés. Általánosságban Az ideiglenes védelemben részesülő személyek esetében a család, család egyesítés nem alkalmazható. Az ideiglenes védelemben olyan személyek részesülhetnek, akiket egyébként túl nagy veszély, akik túl nagy veszélynek lennének kitéve hazájukban az életük forogna veszélyben például, és így ideiglenes nemzetközi védelmet kapnak. A menedékkérők közül csak 20% kap egyébként nemzetközi védelmet, és az ő státuszuk eltér a menedékkérők helyzetétől, illetve azok helyzetétől, akiknek a menedékkérelmét elfogadják. Szeretnék rátérni az új javaslatra. A Dán kormány azt javasolta, hogy késleltessük a családegyesítést abban az esetben, aki, abban az esetben, hogyha valaki ideiglenes védelemre jogosult csak. Tehát az első egy év helyett az első három évben nem lesz lehetőség a családegyesítésre. Ez azt jelenti, hogy a Dán, Dán kötelezettségvállalásokat még mindig betartjuk, a Dán hatóságok esetről esetre fogják megvizsgálni az érintettek helyzetét, és ahogy mondom, a nemzetközi kötelezettségvállalásait betartja az ország, a családegyesítés lehetséges lesz a három év után, akkor, hogyha a nemzetközi szabályok, a nemzetközi kötelezettségvállalásaink szerint arra lehetőséget kell biztosítani. Minden javaslatot nagyon alaposan tanulmányoztunk, és arra véleményre jutottunk, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalásainknak megfelel az a rendszer, amit alkalmazunk. Végül pedig elnök asszonynak és a képviselőknek szeretnék még egy szót mondani. Szeretném megismételni, hogy a jelenlegi helyzet rendkívüli helyzet, menedékkérők és migránsok hatalmas hulláma érkezik Európába, és nagyon nagy nyomás alatt van Európa. Nincs könnyű válasz, nincsenek könnyű megoldások. Együtt vagyunk felelősek nemzeti és európai szinten. És az a nagy reményem, hogy ezek az intézkedések is bemutatták, hogy a Dán kormány igenis szeretne hozzájárulni a közös európai megoldásokhoz. Remélem, hogy a bevezetőm után most már világosabban érthetőek azok a kezdeményezések, amelyekről a kormányunk döntött a menekült kérdésben és migrációs kérdésben. Elnök asszony, természetesen nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, akár öntől, akár a szakbizottság tagjaitól. És szívesen hallgatom az önök véleményét is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, most pedig azon az Európai Bizottság felé fordulok. Why úr? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Dánia képviselőinek a magyarázatokat a tervről, az idézésekre, amiket el akarnak fogadni a közeljövőben Dániában az első előzetes megjegyzés, amit szeretnék tenni, az, hogy a bizottság nem kapott lehetőséget tanulmányozni részleteiben az intézkedéseket, amelyeket terveznek Dániában, és természetesen megfelelő időben meg fogjuk vizsgálni az intézkedéseket, amelyeket elfogadnak. A bizottság szeretne, szeretne rámutatni elsőként arra, és emlékeztetni a szakbizottságot arra, hogy Dániát nem köti az EU menekültügyi jogszabály, kivéve a Dublini és a Eurodac szabályokat, amelyek kötik Dániát EU szabály és nemzetközi szabályként. Tehát nem kell megfelelnie egyes irányelveknek a menekültekkel kapcsolatban, a menedékkérőkkel kapcsolatban, és e, az EU egyes eszközei is ebbe a körbe tartoznak, amelyek Dániát nem kötik. Aláhoztuk, hogy Dániát a nemzetközi szabályok kötik, az 1951-es és az emberi jogi egyezmények. Szeretnék rámutatni arra, hogy a lefoglalása a tulajdonnak, nos ezzel kapcsolatban a nemzetközi szabályok azt mondják ki, hogy ez a lefoglalás akkor fogadható el a nemzetközi szabályok értelmében, hogyha ez arányos és szükséges lefoglalás. A bizottságot megnyugtatta a Dán képviselőknek a bevezetője, hogy teljes mértékben alá akarják vetni magukat a nemzetközi jogszabályoknak a lefoglással kapcsolatban és a család egyesítéssel kapcsolatban. Ezen túl a bizottság szeretne rámutatni, hogy ha a menekült ügyi jogszabályok vonatkoznak egy tagállamra, tehát hogyha kötelezés a tagállamot a menekültügyi jogszabály, akkor is a bizottságnak részletesen kell vizsgálnia a jogszabály teljesít, jogszabálynak való megfelelést. Szeretnénk rámutatni arra, hogy ez az irányelv azt mondja ki, lehetőséget lát arra, hogy egy tagállam ö, ö, feltételeket szabjon, mégpedig az, hogy a kérdés az, hogy megfelelő létfenntartás de biztosítani magának az illető menekült, illetve az egészségügyi ellátását tudja biztosítani. A bizottság megérti, hogy nagy kihívással néz szembe minden tagállam, beleértve Dániát is. A Dán képviselők elmagyarázták, hogy a menedék kérők Dániában az utóbbi években nagyon magas volt, hogyha összehasonlítjuk a többi tagállaméval, főleg, hogyha azt nézzük, hogy fejenként hány menedékéről van, lakosonként hány menedékéről van. Szeretnék elkerülni, hogyha az EU-ban nem használnák rosszul ezt az eszközt. Tehát, hogyha olyanok jönnek az EU-ba, akiknek nincs szükségük védelemre. Valamit nem szeretnénk, hogyha a menedékérők a tagállamok között mozognának, és másodlagos mozgás idézőjelben alakulnak ki. Ezzel párhuzamosan a bizottság szeretne rávilágítani arra a tényre, hogy a menedékérők gyakran veszélynek vannak kidéve, és ami náluk van, az gyakorlatilag minden E, amivel rendelkeznek, mert elmenekültek volna hazájukból a háború elől, vagy üldöztetés elől. Ezek olyan tényezők, amelyeket mindenképp figyelembe kell venni, amikor politikát alakítanak ki az EU tagállamok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ryan úr. Most pedig a koordinátorokhoz fordulok, szeretném el ismételni, amit mondtam a napirendi pont elején, hogy a koordinátorok kapnak először szót, minden frakció esetében két perc utána a két miniszter kap szót, és csak ha marad idő, akkor lesz egy második kérdéskör. Szeretném ezt elismételni, mert eddig 13 30-an jelentkeztek. E, most lezárom a listát. Lezárom a listát. Felolvasom és lássuk, mert ha nincsen idő, e, akkor e, kérem, hogy értsék meg, Mrs. Sintfeld, Mrs. Mr. Peterson, Mrs. Oken, Mrs. Post, Mrs. Gomez, Mr. Voigt, Mr. Michel, Mrs. Jolie, Mrs. Corazza Bild, Mrs. Kienge, and Mr. Jurek. So uh, I don't know whether you... Nem tudom, hogy uh, lesz egy időnk, szinte biztos vagyok benne, hogy nem mindenki kap uh, időt, kérem segítsenek eh, egymásnak azzal, hogy nagyon röviden kérdeznek, szólnak a LPP e eh, Macolasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, azzal kezdeném, úgy gondolom, legalábbis a frakció azt gondolja, hogy fontos a kontextus ebben a vitában. Hallottuk a történeteket, aggasztóak, de ez a vita tények megállapítására szolgál. A miniszter azt mondta, hogy tavaly a legnagyobb Benedikt menekült befogadó volt fejenként az EU-ban. Azt is láttuk, hogy Dániában elfogadják a kvótát, és a bizottság szólt arról, hogy Dánia önkéntesen részt vesz a relokációban, ha bár többi tagában nem mindig teszi meg. Az állás volt az, hogy a benedékérők, mint mindenki más, méltányos elbánást érdemelnek a menedékkérőknek támogatás kell addig, amíg a kéremüket elbírálják, egészségügy, lakhatás, létfenntartás. A cél az, hogy akik ténylegesen rászorulnak, megkapják a szükséges támogatást. Azok, akiknek nincsen lehetőség arra, hogy fenntartsák magukat, kapjanak támogatást a társadalomtól a hatosoktól, de akik képesek a létfenntartást visszatérni, azok ne kapják meg. Ez ö, ö, vonatkozik a ö, munkanélküliekre is, nem csak a menedékkérőkre. Nem szeretném belemenni a Dán ö, szabályok részletebe, ez a Dánoknak kell eldönteniük. Ami a legutóbbi kérdést illeti, én úgy látom, hogy a Dán kormány a nemzeti törvényt módosítani akarja olyan értelemben, hogy az érzelemi értéket képviselő tárgyakat ne lehessen lefoglalni. Erre továbbra is oda kell figyelni. Ami az eljárás illeti, ami most folyik, úgy gondolom, hogy a koordinátorok ülése február 1-én lesz a megfelelő hely, hogy döntsünk a továbbiakról. Köszönöm, Zipa asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a Dán kormánynak szeretnék köszönetet mondani, hogy készen álltak arra, hogy ilyen gyorsan reagáljanak a meghívásunkra. Ez lehetőséget nyújt számunkra, hogy tisztázzunk néhány dolgot, ami a médiában eléggé elterjedt, és hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Jensen úr, ön azzal kezdte, vagy elmondta, hogy hónapok óta nem létezik egy közös európai megoldás. Ebben teljesen igaza van, ez nagyon sajnálatos. Fölteszem önnek is azt a kérdést, amit már minden más kormánynak is szívesen föltennék, a saját kormányomnak is. Önök milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy befolyásolják a többi tagállamot hogy nyomást gyakoroljanak annak érdekében, hogy végre mind a 28 tagállam felvállalja a felelősséget. Öm, vonatkozik ez az Európán belüli menekültekre is, és hát vonatkozik arra is, hogy mi történik akkor, hogyha tranzitállamokban javítani akarunk a menekültek helyzetén. Aztán azt a kérdést illetően, hogy a menedéket kérőket ugyanolyan elbánásban részesítsék, mint az állampolgárokat. Ön mondott néhány példát erre. A menedéki eljárásban ezt megemlíteni, hát ez egy nehéz ügy, mégpedig azért, mert a saját állampolgáraink, amikor segítségre szükségük van, hát alapvetően már van egy lakóhelyük, bútoraik, tárgyaik, ezzel nem rendelkeznek a menedéket kérők. Úgyhogy fölvetődik a kérdés, hogy proaktív módon nem lehetne-e más tagállamokban is megoldást találni arra, hogy a menedéket kérőket hogyan lehetne így pénzügyileg segíteni. Aztán mi a helyzet azoknak a menekülteknek az esetében, akik támogatást kapnak, hogyha azt mondják, hogy 1300 eurót vesznek el a menekültektől, akkor az Dán állampolgárok esetében mikor jár, milyen összegtől kezdve támogatás? Aztán az európai államoknak kevesebb, mint fele vállalta magára, hogy megoldja ezt a kérdést, hát ezek nagyon sok a probléma. Három év család egyesítés nélkül ez nagyon hosszú idő. Ez akadályozhatja a társadalomba való integrációt. Úgyhogy a kérésem az lenne, és ezt a többi európai államhoz is intézem, hogy ezt a három éves határidőt, ezt azért gondolják meg, hiszen egy menekült, aki attól tart, hogy a családja még mindig veszélyes körülmények között él, az nem igazán tud integrálódni egy új társadalomba, úgyhogy kérem ennek nézzenek utána. Elnök, mielőtt megadom a szót a következő hozzászólóknak, ha nem tartják be a hozzászólási időt, akkor ez a többi kolléga idejének kárára megy, kevesebb idejük van, kevesebb kolléga szólhat hozzá, úgyhogy kérem értség ezt meg. Krisztis úr, Körkóp úr helyett. Igen, a Dán néppárt nevében szeretnék hozzászólni. Nagyon fontos a számunkra, hogy a Dán kormány képviselteti itt magát. Nyilvánvalóan, hogy ez a terület nemzeti jogkör, hiszen a Dán választók választották ezt a kormányt, és hát a Dán kormány eldöntött ezt a jogszabályt. Van egy kérdésem azonban önökhöz. Ön azt mondta, hogy nagyon nagy a menekült áradat Dániába. Eddig igazából több menekültet fogadtunk be, mert mint bármely más európai tagállam, és segítjük őket a GDP-nk 0,7%-ával. Igazából Bajorországnak, Baden-Württembergnek és Svájcnak is megvannak a saját szabályai arra, hogy milyen értéklefoglalást lehet végezni menekülteknél. A tagállamok közül 20-25 sokkal kevesebbet tesz, mint Dánia ezen a területen, sokkal kevésbé segíti a beérkező menekülteket. Tehát ezt figyelembe véve mit fog tenni a bizottság? Szeretném hallani Dán kormánynak a véleményét. Wikström asszony, köszönöm szépen, önök asszony, és köszönöm mind a két miniszternek. Én hiszek a párbeszédben, különösen a nehéz kérdésekben, és hát a barátoknak mindig őszintének kell maradniuk. Úgyhogy köszönöm. Én svéd képviselő vagyok. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom azt, hogy Svédország úgy döntött, hogy Dánia és Svédország között helyreállítja a határőrizetet, hiszen évtizedik, de ki Kopenhág és Malmö között sikeresen és útlevél nélkül határ átlépést lehetett végezni, most pedig majd ott lesz a kerítés. Ami a menekültésket illeti, most már minden egyes tagállam megpróbál versenyezni, ki lehet a legkevésbé vonzó tagállam a menekültek számára, hogy máshova menjenek a menekültek. Ehhez azonban mit kell tenni? a normákat le kell vinni menekültek esetén. Én azt hiszem, hogy ez nem egyedülálló esemény, hanem egy dominó effektust fogunk látni, amelynek a végén az emberiség lesz a vesztese ennek. Akik nemzetközi védelmet kérnek, vagy család egyesítést, hogy ennek a határideje három éves legyen Dániában. Soha, de soha nem fognak meggyőzni arról, hogy ez felelősségteljes vagy arányos. Teljesen mindegy, hogy milyen komoly a helyzet Dániában, mekkora a nyomás. Mi vagyunk a bolygón a leggazdagabb régió. Ha mi nem vállaljuk a felelősséget, akkor ki fogja ezt megtenni? Ez lett volna az egyik kérdésem amíg nem sikerül elosztanunk a terheket, a felelősséget, addig mindig léteznek ezek a problémák. Először is egyetérte azzal, hogy jelenleg a tagállamok egymás alá ígérnek a menekültek befogadásában. Például az olyan tagállamokban, mint Dánia, egyre inkább lejjebb nyomják a normákat azért, hogy ne legyen vonzó az országok a menekültek számára. Ez egy ördögi kör szerintem. Egyetért ezt fel kell számolnunk. Ha egyetért, akkor a kormánya az Európai Parlamenttel, a bizottsággal és más progresszív erőkkel összefogja annak érdekében, hogy gyakorlati pozitív megoldást találjanak. Például úgy, hogy a terheket elosszák egyelően. És meg egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma. És sajnálom, hogy ilyen sokat beszéltem. Uh, Köszönöm uh, szépen, uh, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Pontosan azért, mert Dánia az egyik leggazdagabb ország Európában. És mert lojális politikát folytatott a menekültekkel szemben, emberi jogi kérdésekben, pontosan ezért olyan elkeserítő az, hogy egy ilyen üzenet érkezik most Dániából, és teljesen rossz irányba haladnak. Három kérdésem lenne. Először is a család egyesítés. amit önök szeretnének, annak lehet az az eredménye, hogy három év plusz még egy-két év az elismertetésekre, tehát öt évig külön élnek a család tagjai. Önök Mit gondolnak arról, hogy az emberi jogi biztos azt mondja erről, hogy a nyolcas cikke az Európai Emberi Jogi Kartának és az ENSZ gyermekvédelmi kartájának szellemének nem felel meg. Aztán az értékek elkobzása ön elmagyarázta ennek a hátterét, de a kérdésem az, a bevétel milyen hatósághoz érkezik, mit tesznek ezzel a pénzzel, és hogyan biztosítják azt, hogy tényleg a személyes érzelmi értéket képviselő tárgyakat ne kobozzák el. Mi az, hogy értelmi értéket képviselő tárgy? Pontosan mi ez? És mi alapján ítélik meg, hogy mi tartozik ide? Aztán a különböző tagállamokban. Nehéz a helyzet, nehéz támogatásokat nyújtani a menekültek számára. De azért vegyük azt figyelembe, hogy a menekülteknek fel kellett számolniuk a teljes életüket, ha egyáltalán volt megélhetésük, és a teljes háztartásukat a hátukon kellett most cipelniük. Ön mit gondol, hogy az Európai Emberi Jogi Karta első cikkét mennyiben nem, mennyiben nem ellentétes az, hogy elkobozzák ezeket a tárgyakat. Aztán a Genfi menekülti konvenció hetes cikke azt mondja, hogy azok, akik menedékjogokat kérnek, nem kaphatnak rosszabb elbánást, mint a többiek. Köszönöm, Sargentini asszony. Chair, and thank you for... Köszönöm szépen, e, elnök asszony, köszönöm mindkét miniszternek, hogy eljött e, legalább együket elvonjuk a Öbjű e, tanácsról Amsterdamban. Elnézést kérünk, ezért nincsen gyors megoldás, vagy sem könnyű megoldás, teljesen igazuk van, de az a, hogy a az egyéni megoldások idézőben vannak a tagállamokban, azt hiszem egyfajta kezelés tesz lehetővé az Európai Unióban a beáramlással kapcsolatban. Ausztria kvótát javasolt, illetve az Öreszan hídon útlevél ellenőrzés, majd azon javaslatai. Az Európa Tanács is tett javaslatot és kritikát fogalmazott meg a gyermekjogi enzegyezményre hivatkozik, és a családegyesítésre az emberi méltósághoz való jogról, és a genf fi egyezményről az elkobzással kapcsolatban megkönnyítették azt, hogy érkezéskor fogva tartsák a migránsokat. Nos, hogyan fogadták ezret, ezeket a kritikákat. Ezt szeretném megtudni. Szeretném tudni, hogy hogyan értékelik azokat az aggályokat, amelyek megfogalmazódnak az egyes tagállamok akcióival kapcsolatban. A humanitárius út tól eltávolodunk a bevándorlási hullám folytatódásával. Hogyan látják saját javaslataikat? Végezetül elnök azt mondja, nincs megoldás a menekültek áramlására. A béke lenne az. Tehát felelősséget kell vállalnunk, és kezelnünk kell, de hogyha az egyik tagállam ezt teszi, a másik tagállam meg azt teszi, akkor összezavarjuk Európát és a külvilágot, és ez komoly veszély a biztonságunkra. Köszönöm. Ferrara asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Én is megköszönöm a Dán minisztereknek, hogy eljöttek hozzánk, annak ellenére, hogy ilyen rövid idővel rendelkezésükre, hogy reagáljanak ezekről a javaslatokról beszélünk, és hogy azt mondják, hogy ugyanolyan bánásmódot alkalmaznak, a menedékkerők, illetve a Dán állampolgárok is ugyanezt a bánás, ugyanebben a bánásmódban részesülnek. Én értem, hogy miért használják ezt a megközelítést. Lehet egy másfajta diszkriminációról beszélni, és én ezt értem, mert olasz vagyok, Olaszországban is előfordul hasonló. Vannak menedékérők, vannak migránsok, akik hatalmas szegénységben és nagyon nagy nehézségek közepette élnek, és van, hogy úgymond zseppénzt kapnak, és jobb körülmények között élnek, mint sok olasz állampolgár. Tehát előfordul ez is, az is nem mindig, de előfordul. A kérdés az az, hogy az egyensúlyt hogyan tudjuk megtalálni. Tehát hogyan tudjuk megvédeni a Dán állampolgárokat, hogyan tudunk helyesen bánni a menedékérőkkel. Viszont a Dán jogalkotási javaslata kapcsolatban vannak bennem kérdések, felmerültek bennem kérdések. Például az, hogy a vagyontárgyakat elkobozzák, én nem tudom, hogy ez eh, hogy működik a Dán állampolgárok esetében. Nem tudom, hogy mondjuk a szociális juttatásokat vagy támogatásokat hogyan kapják, tehát hogy ott is van-e egy ilyen küszöb, 1300 eurós, hogy ez a jövedelemre vonatkozik, vagy pedig a Dán állampolgárok vagyontárgyaira. Hát nem tudom, a Dán állampolgárok vagyontárgyait is akkor felbecsülik a, a házokat, a, az ottani vagyontárgyakat, és oda is kimennek a hatóságok, és felmérik, hogy ezeknek a vagyontárgyaknak mi az értéke, és hogy még mindig megvan az 1300 eurós küszöb, mert egyébként nem beszélhetünk arról, hogy ugyanúgy bánnak a Dán állampolgárokkal és a menedékkérőkkel. Az intézkedések különbözőek. Örülök annak, hogy sikerült tisztázni, hogy az érzelmi értéket képviselő, szentimentális értéket képviselő vanyatárgyakat nem kobozzák el a menedékérőktől, mert egyébként azt hiszem, hogy ez az el, ennek az elkobzásnak elég rossz íze lenne, elég rossz emlékeket hozna vissza, olyan emlékeket a múltból, amelyeket mindannyian szeretnénk inkább elfelejteni. Ami pedig a család egyesítést illeti, már emlékeztetett erre itt valaki, ezzel kapcsolatban is kérdések merülnek fel, a kiskorúak jogai, ugye az ENSZ egyezmény, amely a kiskorúak jogairól szól, és így tovább. A, az igaz, hogy a nemzeti függetlenség érvényes, a szuverenitás, és hogy optátot lehet kapni, ahogy emlékeztetett az Európai Bizottság. Befejezem elnök asszony, de ebben az esetben azt hiszem az alapjogokra gyakorolt hatást is ki kell értékelnünk, és arra kérem önöket, hogy óvatosan járjanak el. Fontána úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy-két adat, van egy-két dolog, ami kérdéseket vet fel. Érdekelne engem, hogy a kérők hány százaléka Dániában, hát remélem, hogy ismerik ezeket az adatokat, tehát a menedékkérők hány százaléka menekült valójában, és az is érdekelne, hogy mi történik azokkal a személyekkel, akik benyújtották a kérelmüket, de nem felelnek meg, és akkor utána mondjuk illegális bevándorlóká válnak. Tehát mit tesznek ezekkel az emberekkel? Ez hogy érdekelne engem, egy kicsit összehasonlítom. Ferrer a kolléganő is ugye az olasz helyzethez hasonlította, hát én is megteszem ezt. Tehát ugye nálunk is vannak olyan menekültek, a, akik három-négy csillagos szállodákban vannak elszállásolva, tehát engem érdekelne, hogy milyen lakhatást biztosítanak önöknél a menedékkérő személyeknek, és az is érdekelne, hogy mennyi idő alatt kapnak választ, tehát mennyi idő alatt bírálják el a kérelmüket, tehát vagy valóban politikai menekültek, vagy sem. Végül pedig az utolsó kérdésem az, hogy ön szerint nem arról van-e szó, hogy az európai országok között érdemes lenne úgy együttműködni, hogy ellenőrizzük azokat az embereket, akik megérkeznek az EU-s határokra, és rögtön ott az Európai Unió külső határainál megállapítsuk, hogy ki az, akinek a kérelme jogos, és ki az, aki nem. És akkor ott rögtön megszülethetne a döntés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A miniszterekhez fordulok. A koordinátoroknál kérem, hogy röviden válaszoljanak, annak érdekében, hogy más kollégák is tudjanak még szólni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy hosszasan beszélhetünk a folketingben, eh, de itt eh, rövidnek kell lenni. Először is eh, sokat dolgozunk annak érdekében, hogy a menekült válságnak véget vessünk. 2015-ben prioritást adtunk a Szíriának nyújtandó segítségnek Megpróbáltuk csökkenteni a határa nehezedő nyomást, és új ötleteket kértünk a migráció kezelésével kapcsolatban. A bizottság bemutatta a csomagot, reméljük, hogy a ez végig megy, hiszen jó gondolatok vannak benne az általunk aláírt egyezményeket pedig betartjuk. Az egyezmények, az általunk aláírt egyezmények minden kötelezettségének eleget teszünk nagyon szigorúan megvizsgáljuk, hogy milyen intézkedéseket hozunk ebből a szempontból, és hogyha kritikát fogalmaznak meg az intézkedéseinkkel kapcsolatban, akkor azt meghallgatjuk. Wistersen úr, azt hiszem, hogy tudják, hogy kit hívnak meg a bizottságba. Átadom a szót kollégámnak, Stoiberg asszonynak. Pontosan megértem, hogy vita van a családegyesítési szabályokkal kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogyha a, hogy a család jelent léte nagyon fontos a menekültek számára, ez nem is vitás, de az is fontos, hogy nem feledkezhetünk, nem feledkezhetünk meg arról, hogy milyen is a helyzet. Vannak olyanok, ö, úgy ö, jönnek, ö, mint menekültek, vannak, akik üldözöttek, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk családegyesítés szempontjából. De hogyha valaki jön Dániába, és ideges védelemben részesül, tehát nem egyéni üldözik az illetőt, ahogy mondtam a bevezető előadásomban, az kb. 20%-ukra igaz, főleg ha 2015-öt nézzük, nos, arra kell számítani, hogy hosszabb lesz a várakozási idő a családegyesítésre. Tiszteletben tartjuk az egyezményeket, és az üldözötteknél gyorsabb a családegyesítés. Nos, mik a menedékkérőknek a jogai? Amikor Dániába érkeznek, akkor elszállásolják őket, szükséges egészségügyi ellátást megkapják, lehetőséget kapnak arra, hogy tevékenységekben vegyenek részt a fogadóintézményekben, hogy például Dánul kívánnak tanulni az önnan érkezettek, és minden szükséges előnyben részesülnek, többek közt egy szerény zseppénzben. Azt hiszem, hogy megfelelően bánunk a Dániába érkező menekültekkel. A javak lefoglalásával kapcsolatban is felmerült kérdés. Egyenlőség van a a kérdés az volt, hogy mennyire van egyenlőség a dánok és az országban érkezők között. Nos, egy olyan jóléti állam van Dániában, amely egy továbbjelvel egészül ki, hogyha valaki tud gondoskodni magáról, akkor meg kell, is kell, hogy ezt tegye. A 90-es évek óta ez a rendszer van, ahogy az előbb is mondtam, egy határt húz, húztunk, hogyha valakinek van készpénze, és az kb. 10 ezer koronának, 1300 eurónak felel meg, hogyha valaki e határ fölött rendelkezik készpénzzel, azt lefoglalhatják, ugyan vonatkozik értéktárgyakra Ugyanez vonatkozik a Dán állampolgárokra, hogyha szociális támogatást kapnak, ez a gazdasági támogatás leggyakoribb formája. Ugyanez a szabály vonatkozik mindenkire. Hogyha két felnőtt és három gyerek érkezik, akkor 10 ezer korona per fő a határ, 50 ezer korona ebben az esetben készpénzben. Egy másik kérdés is feltettek, az érzelmi értéket jelentő tárgyak lefoglásával kapcsolatban, hogyha érzelmi értéke van egy jegygyűrűnek, vagy a szülőktől kapott ajándéknak természetesen az nagy értéket képvisel az emberek számára, és erre az esetekre nem vonatkozik a lefoglalás. kérdezték, hogy mennyire tartjuk be a nemzetközi egyezményeket. Természetesen mi is elgondolkodtunk ezen, még pedig nagyon alaposan, és úgy gondoljuk, hogy nyomós érvek vannak amellett, hogy ezt megtesszük, például a család egyesítésben, például az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkének megfelelő -e az első három év tartózkodása a kérdés azok számára, akik ideges védelemben részesülnek csak egy évre adják ki a tartózkodási engedélyt egy alkalommal. Ez meghosszabbítható. Ez azokról szól, akik idegvédelemben részesülnek, de azok, akik azért kaptak védelmet, mert üldözik őket, vagy a menekültekre vonatkozó egyezmény vonatkozik rájuk, ők más helyzetben vannak. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy elmondta az egyik felszólaló az előbb, hogyha béke lenne a világban, nem lennénk ilyen helyzetben. Természetes. A globalizált világban, mint amilyen a miénk, ahol az információ ingyen van, ahol nagyon könnyű mozogni, a ö, migrációs mozgás jelen lesz, és egyfajta előzönlés. Ez a különböző tagállamokban vita tárgya az Európai Unióban. Tehát nem az a kérdés, hogy béke van-e a világon a jövőben is számíthatunk masszív beáramlásra. Minden ország állást kell majd foglaljon, és kekeményítse a jogszabályait. It's very clear. Most akkor azt tudom tenni, hogy nyilvánvalóan nem tudok mindenkinek szót adni. De ha segítenek a kollégák, és betartják az egyperces hozzászólási időt, akkor még egy kört tarthatunk minden frakcióból, és aztán ennyi. Ennyire van ma idő. Tehát kérem, működjenek együtt velem, és ne beszéljenek tovább egy percnél, akkor még egy kört végig tudunk csinálni. Koretsze Bilt asszony kezdi az EPP részéről. Köszönöm, elnök asszony, miniszter eh, eh, asszony, miniszter úr. Örülök, hogy arról beszéltek, hogy le kell, hogy legyen egy közös migrációs politika. A kérdésem az, hogy hogyan lesz ilyen. Én svéd képviselőként például több párbeszédet szeretnék látni Svédország és Dánia között. Ráadásul ugye az északi közösségen belül az emberiesség és a méltóság melletti kiállás az hagyományos dolog. Nyilván én nem ismétlem meg azt, amit most itt az egyezménytől, egyezményről elmondtak. Remélem, hogy a Schengeni problémát megoldjuk eh, minél hamarabb, eh, mert eh, olyanok, mint én és mások is eh, ki fogunk állni a szabad mozgás eh, mellett, és reméljük, hogy nem lesz dominó hatás. Eh, önök a közös döntés fontosságáról beszélnek, miközben nemzeti döntést hoznak. Emellett oda kell figyelni a finanszírozásra, és Dánia milyen mértékben finanszírozza a nemzetközi szervezeteket, illetve menekültügyi szervezeteket. E, Laura Steen asszony, köszönöm. E, örülök, hogy e, a miniszterek eljöttek ide, mert közvetlenebb információ hozzáféréshez, mint hogyha a médiát hallgatnánk csak. Én észt vagyok, és eh, mi nagyon odafigyelünk arra, hogy Dániában eh, mit csinálnak. Ez eh, nálunk mindig egyfajta normaként, vagy követésre méltó dologként jelenik meg. Tehát igazándiból önök válnak most közös nevezővé, legalábbis Európai északi részén. Nos, van néhány kérdésem Ehm, ami a gyermekek jogait és a családegyesítést illeti, tehát például, ha jön egy gyerek, jön egy, eh, jön egy eh, férfi egy eh, kisgyerekkel, akkor az anyját három évig nem engedik be, vagy ami az emberek megcélzását illeti. A menekültek jövedelmi foglalkoztatási struktúrájáról, összetételéről van-e információjuk. Ha már az arányosságról beszélünk, akkor az egyszerű világban olyan dolgok, mint az okos telefon, a számítógépek, azok igazándiból már szinte az önazonosság részei. Ezt hogyan elnézést kérek, mondja az elnök, és szeretne közbeszólni. A negyedik dolog a munkaerőpiachoz való hozzáférés, hogyan fogják ezt eh, biztosítani. Mr. Jurek, ECR. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko dwa szczegółowe... E, Köszönöm. Nekem két eh, kérdésem van. Jurek úr, eh, két kérdésem van. Először is az elmúlt években hányan jöttek be Dániába, nem tudom, az utóbbi tíz évre, az utóbbi húsz évre vonatkozóan, az utóbbi tizenöt évre vonatkozóan vannak-e adataik? Ez az első kérdésem. A második pedig, ez alatt az idő alatt hányan váltak Dán állampolgárrá? Tehát hányan kapták meg az állampolgárságot? Akár a születésjogán, akár pedig az állampolgárság megadásával, tehát például a Dániában született gyerekek, Amennyiben ez az információ rendelkezésünkre állna, akkor jobban látnánk az önök helyzetét. Köszönöm már az eddig is elmondottakat, mert erről a témáról még beszélnünk kell, és örülünk, hogy előadták a gondolataikat, illetve az álláspontjukat. Intfeld asszony következik. Köszönöm. Először is szeretném üdvözölni a minisztereket, örülök, hogy itt vannak. Van néhány gyors kérdésem. Hogyan definiálják a szentimentális értéket. Hogyha valaki több ezer érföldet utazik, és az életét kockáztatja, akkor valójában a csomagjának minden egyes eleme az szentimentális értékkel bír. A másik dolog pedig az az, hogy igazándiból a költségek mennyi részét tudják az elkobzott pénzből fedezni. E, egyébként tudom, hogy máshol is elvesznek pénzeket a menekültektől. Nem lenne egyszerűbb és olcsóbb egy közös európai politikát kialakítani, és nem pedig elszedni az emberektől néhány száz eurót. Aztán a harmadik e, kérdés az, hogy nem értem az összehasonlítást az a Dán állampolgárokkal, mert a Dán állampolgároknak van e, más értékeik is, e, amelyek kevésbé személyesek, illetve ráadásul dolgozhatnak is, ezek az emberek pedig nem. E, a negyedik kérdésem pedig az, hogy mit tesz a Dán kormány annak érdekében, hogy egy közös európai politika alakuljon ki annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb szintű szolgáltatásokat biztosítsuk, mert úgy látszik, hogy egyre inkább szigorítanak az európai kormányok. Köszönjük, Björk asszony! Thank you. Eh, som har sagts tidigare utav kollegor, individuella länders svar på flyktingsituationen. Köszönöm. Eh, van eh, egy sor olyan kér, ország, amelyek között tényleg nagy különbségek vannak. Eh, vannak olyan országok, amelyek jó szándékúak és együttműködnek annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el, és be akarják tartani a nemzetközi jogot, a meredékjogot látjuk, hogy például Svédországban a baloldal így kíván eljárni, most pedig azt látjuk, hogy van egy másik verseny is, egy rasszista politika felé, amely különösen a család egyesítéseket érinti. Milyen emberi értékekről van itt szó? Például ezeknek a gyerekeknek kevesebb az értékük, mint a saját gyerekeinknek azok az intézmények, amelyek Dániát kritizálják, mind tévednek, és úgy gondolom, hogy el kell kerülnünk azt, hogy kinyitjuk a bantóra szelencéjét, és meg kell állítanunk ezt a, ezt a versenyt az alacsonyabb színvonalak felé, és be kell, és, és a menedékjognak a, a, az északi modelljét kell fenntartani. Valer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon sajnálom, hogy ilyen új jogszabályt fogadott el Svédország. És hát az nem biztos, hogyha ketten hibáznak, akkor valamelyiküknek igaza van. Amit láthatunk, és ő is, ön is elmondta az első hozzászólásában, hogy vannak olyan emberek, akiket üldöznek, akik üldöztetést szenvedtek el, és akiknek joga van a menekült státuszra, de mi van azokkal, akik mondjuk a háború elől menekülnek, nem biztos, hogy személyes üldöztetés, de hát a veszély ből menekülnek. Azok az emberek, akik el kell, hogy meneküljenek, mert szörnyű eseményeket értek át Szíriában vagy más országokban, nem biztos, hogy személyes üldöztetést élnek át, de nagyon veszélyes szituációkból jönnek, és nem kapják meg feltétlenül azt a lehetőséget, hogy munkát kereshessenek, hogy eltartsák magukat, és így tovább. Tehát mit, mi lesz ezekkel az emberekkel, akik a háború miatt, a szörnyű körülmények miatt távoznak? Ők nem valódi menedékkérők? Sorry. Köszönöm, eh, eh, eh, szeretném meg, köszönöm, szeretném megköszönni, hogy eljöttek ide. A miniszterek azt gondolom, hogy elég egyértelmű, amit mondtak, semmi furcsa nincs abba, amit mondanak. Megérkeznek az emberek Svédországba vagy Dánország, Dániába a vagyonnal, több ezer koronával. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket fel lehet használni arra, hogy megéljenek belőle. Én svédként dolgozhatom, nekem van egy járművem, amit eladhatok, nincs szükségem szociális segélyre, addig, amíg van autó. Azok, akik jönnek, ez, ehhez képest néha én azt gondolom, hogy Svédországban is követnünk kell a Dán példát, mert oda is érkeznek olyanok, akiknek sok pénzük van. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm, Vojt köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nem kellett volna köszönetet mondani az előadóknak, hiszen beszámolóra hívtuk őket, ezért nem kell megköszönnünk nekik, hogy eljöttek. Másodszorban a német kormányt illetően ők a felelősek azért, hogy Schengen és Dublin gyakorlatilag összeomlott. Szerintem, akinek van értéktárgya, személyes értéke, az fizessen Németországban a Buffögöl mintájára, amit például az egyetemi hallgatók kapnak kölcsönként, aztán amikor már keresnek pénzt, akkor vissza kell ezt fizetniük. Nem tudom, hogy ebben bízhatunk-e a migránsok és a menedéket kérők esetében. Aztán a 21.300 egyén esetében hány lefoglalást végeztek, hány elkobzást, milyen értékben, és ez a pénz valóban elősegítheti azt, hogy a költségeiket fedezzék? Hát akkor egy percem lejárt. Köszönöm. Elnök? Miniszterek, önöké a szó. Kérem, próbálják rövidre fogni, mert két perc múlva szavaznunk kellene. Úgyhogy van még egy kis idejük, de csak ennyi. Elnökasszony, megpróbálom röviden összefoglalni. Először is köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket azoknak is, akik egyetértettek velünk, és azoknak is, akik nem. Szerintem ez nagyon fontos egy párbeszéd szempontjából, hogy eszmecserét folytassunk, hogy elkerüljük félértéseket. Koracabilt asszony. Mi támogatjuk azt, hogy legyen egy közös határellenőrzési politika külső határokon. Mi támogatjuk azt, hogy a szomszédos régiókban szorosabb legyen az ellenőrzés. Mi támogatjuk a brit kezdeményezést, hogy legyen egy Duna konferencia jövő héten. És mi támogatjuk a közös európai megoldást. 100 millió eurót szántunk erre tavaly. Azért, hogy egyre inkább elhúzódjon a probléma. 2010 és 2015 között másfél milliárd eurót szántunk segélyre, jövő évre pedig 245 millió eurót szántunk Dánia részéről egyedül ilyen célokra. Hát ez a valaha eh, megígért legmagasabb eszköz. Én nem hiszem, hogy ezzel alábecsültük volna a problémát. Mindenképpen probléma megoldást meg kell valósítanunk. Minden ország feladata az, hogy szabályokat állítson föl, olyanokat, amelyek megfelelnek az állami berendezkedésüknek, beleértve itt az északi modellt is. Akkor Stolberg miniszterasszony, én is megpróbálok néhány kérdésre válaszolni, amit feltettek nekem. Az egyik az, hogy az érzelmi értéket képviselő tárgyakat. Hogyan definiáljuk ezt? Sophie Intefeld kérdezte ezt. Ha azt mondja valaki, hogy ennek a gyűrűnek vagy órának van érzelmi értéke számomra, akkor ezt elfogadjuk. Tehát maga a menekült kell, hogy nyilatkozzon. Øh, Telefonon får man lov til øh, at beholde. Øh, så er der jo blevet diskuteret og spurgt. Vagy például megengedjük a menedékjogot kérőknek, hogy megtartsák a telefonjaikat, aztán a család újraegyesítést, illetően három kategóriába osztottuk az embereket. Az egyik kategória azok, akik menedéket kérnek, illetve az ENSZ konvenció alapján menedékesnek minősülnek, azok kiemelt védelmet élveznek. Tavaly a menedéket kérőknek körülbelül 20%-a volt az, aki végül is menedékjogot kapott Dániában. Végül Persze halljuk a kritikákat és értjük. És nagyon sok jó kérdés hangzott el itt ma. Én csak remélni tudom, hogy tisztáztuk, hogy mi a javaslatunk háttere, de mindenképpen hangsúlyozni szeretném azt, hogy egyértelműen abban hiszünk, hogy a nemzetközi konvenciókat tiszteletben kell tartanunk, hiszen ezeket ratifikáltuk, és ahogy már korábban is mondtam, nagyon komoly érvek szólnak amellett, hogy ezt a jogszabályt bevezettük, illetve a család egyesítése vonatkozó szabályokat javasoltuk, és ez megfelel a 8 a szerződés 8 a cikkének, a konvenció 8 a cikkének. Egyébként úgy tűnik, hogy a Dán parlament negyede megszavazza ezt a jogszabályt holnap. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon széles körű támogatottságot élvez ez a jogszabály. Köszönöm. Jó. Well, I will inform the... I don't give the floor. Elnök, sajnálom, de már másnak nem adom meg a szót. Ügyrendi pont. Jó. Kérem. Elnök asszony, hadd mondjam el, hogy ez a, az állvita, aminek itt tanulja voltam ma, a legbotránsabb példája annak, hogy hogyan tud magára bestelen képet vetíteni a parlament. Egy óra húsz perc alatt kaptak szót emberek, nem volt vita, nem volt eszmecsere, dialógus sem szégyen a parlamentre. Ez botrányos, hallottam a miniszterek válaszát. A válaszok egyáltalán nem elégítenek ki bennünket. Nyilvánvaló ellönt mondanak a szerződéseknek és az európai értékeknek. Botrányos, sok mindent megértek nem vagyok ellene annak, hogy figyelembe vegyük azt, hogy mit hoznak a menekültek. Nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy mi az érzelmi érték. Senki se válaszolt erre. Majd a rendőrök fogják ezt eh, felmérni, úgy látásra szégyellem európai parlamenti képviselőként részt vettem a vita, mert mimelésének, köszönöm szépen, a minisztereknek nem volt vita, és ön a felelős, tudom, Gálasszony, kellemetlen az ön számára. Nem szereti, hogy Magyarországról beszélnek, nem szereti, hogy Lengyelországról beszélnek, és most nem szeretné, hogy Dániáról beszéljenek, azért, mert kényelmetlen ez ön számára, és ez botrányos azzal kapcsolatban, amit itt képviselünk. Nem tudom, tudom elfogadni, és amit szervezett, az nem demokratikus vita. Nem demokratikus vita. Öm, öm, szégyelnie kellene magát. I will inform chair of the office. Will you finish, please? Okay, then you can leave the room, please. And Kérem, hogyha nem fejezi be, akkor hagyja el a termet. Wikström asszony, ön, mint koordinátor, kérem, próbáljon meg lecsendesíteni a kollégáját. Ez hihetetlen és precedens nélküli. Kérem, mint koordinátor, tegye ezt meg. Most pedig le kell, hogy zárjam ezt a meghallgatást. Az elnököt tájékoztatom az eredményről, és a koordinátorok döntést hoznak erről a kérdés a következő ülésüken. Hálás vagyok, hogy a miniszterek ellátogattak ide, köszönjük, hogy megpróbáltak válaszolni, nem én jelölöm ki, hogy mennyi időnk van, és mi szerepel a napi renden. Úgyhogy kérem, most már tényleg szavaznunk kell. A kollégák ezt várják, úgyhogy kér, köszönöm, hogy részt vettek, és egy perc múlva folytatjuk. your colleagues who Kollégek, akinek el kell hagyni a termet, kérem tegye ezt meg. Este hétig ülésezünk, úgyhogy kérem, kérem. We will come to the vote. May I ask you to take your seat? Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. please? No. Okay, I continue. Uh, akkor folytatjuk az ülést. A következő napi rendi pontunk az európai közösségek pénzügyi érdekeinek védelme Horvátország csatlakozása. Kérdezem a jelentéstévet, Stehovski urat, hogy kér, kíván-e hozzászólni, de nem akarok, hogy rátérünk a szavazásra. Egyetlen dologról kell szavaznunk, elektronikus szavazás, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek itt a szavazókártyája. And now, now I open the vote. Most pedig megnyitom a szavazást. Okay. Did everybody? Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást. 48-an mellette, ketten ellene egy tartózkodás. Gratulálok, Dehovszki úr! Ennyit a szavazásról. We come to the next point our agenda, which is the present... Következő napi rendi pont az Európai Alapvető Jogok Ügynökségének igazgatójának eh, előadója a jogorvoslatról, óvadékokról és alapvető emberi jogokról az EU-ban. Kérem foglaljon helyet. Hi. Mary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 Mr. O'Flaherty. This is... O'Flaherty úr, a LIBE szakbizottságban először jár, mint az Alapvető Emberi Jogok Ügynökségének igazgatója. Szeretném önt üdvözölni, és hát sok sikert kívánok az együttműködéshez. Az a jelentés, amelyről be fog számolni, a 2014. március 12-i parlamenti állásfoglás alapján készült el, úgyhogy megadom önnek a szót, ismertesse a jelentést, utána pedig a koordinátorok kapnak szót. Kérem, Ófráci úr, öné a szó. Thank you very much, um, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Néhányan emlékeznek rá, hogy egyszer már jártam itt, és igen, kellemetlen körülmények között, úgyhogy jó, hogy most tartalmi munkába kezdünk. Mário Ottheimer kollégám nagyon fontos szerepet játszott ennek a jelentésnek az összefoglalásában, és hogyha vannak kérdései és technikai útmutatásra van szükségük, hozzá is fordulhatnak. Ma a FRA jelentését ismertetem a hírszerzői szolgálatok tevékenységét illetően, és az ehhez kapcsolódó EU-s állampolgári jogokat illetően. Ez az önök jelentés a parlamenté, hiszen a szakbizottság megkérte a frát, hogy állítsa össze ezt a jelentést, és hát nagyon örült annak az ügynökség, hogy az alapvető emberi jogok védelmében, amikor tömeges megfigyelésről van szó, tanulmányt folytathatunk. Igazából eh, most mondhatok olyan dolgokat is, amit általában nem mondhatnék el, de azt hiszem, ez nagyon fontos, amit elmondok, az, hogy megértsük a helyzetet. Ez egy egyedülálló jelentés, az egész EU-t átvilágítja, jogalkotási kereteket, és rámutat arra, hogy milyen hiányosságok találhatók ezen a területen, úgyhogy kérem, figyeljék az előadásomat. A Snowden nyilvánosságra hozottak, tehát nyilván a háttere ennek a jelentésnek. Ez megmutatja azt is, hogy a személyes adatok milyen nagy veszélyben vannak. 2014. márciusában önök tartottak egy nyilvános meghallgatást, ahol követelték, hogy vessünk véget a tömeges megfigyeléseknek, illetve találjunk kiutat a terrorista támadások, amelyek szörnyűséges módon bekövetkeztek 2015-ben, azonnali válaszadás kívántak, és megint előtérbe került, kiemelt szerepet élvez a tömeges megfigyelés kérdése, és az alapvető emberi jogokkal való egyensúlya. Ez nagyon nehéz elérni. Tavaly októberben egy év eltelte után a szakbizottság aggódott, hogy túl kevés dolog történt hogy az alapvető emberi jogokat védjük a tömeges megfigyelésekkel szemben. Mi a FRA ma a jelentésünkben hangsúlyozzuk, hogy a terrorizmus elleni harc és az emberi jogok védelme, az ugyanannak az érmének a két oldala, és a jog alapján kell ezeket kiegyensúlyozni. Az elemzés három kérdés vizsgált. Az első, mik a jogi keretek, a megfigyeléseket szabályzóak. Második, milyen kontrollmechanizmusok léteznek arra, hogy betartassák az emberi jogokat, és harmadik sorban, milyen jogorvoslattal élhetnek egyének, ha úgy érzik, hogy sérültek a jogaik. Az elemzés a nemzeti emberi jogi védelmi keretből indul ki. Az európai és az ENSZ eszközök ismertek, ezek biztosítják a releváns jogokat a magánélethez, szólásszabadsághoz, adatvédelemhez való jog. Másodszorban, mivel a lehallgatások, megfigyelések kapcsolódnak ezekhez a jogokhoz. A kérdés az, hogy mennyiben lehet jogos, szükséges és arányos egy ilyen lehallgatás vagy megfigyelés. Aztán, hogy mennyire legitimek ezek a lehallgatások, mennyire lehet ezeket justifikálni. Egyértelmű, hogy nem lehet mindenkire érvényes válaszokat találni, minden egyes tagállamban van ilyen szolgálat, de nagyon különböznek, hogy hogyan működnek, és milyen mértékben. Ez nem csak önmagában is érvényes, hanem nagyon nehéz ezért összehasonlító elemzést végezni. Mik az eredmények, amiket találtunk? Ciprus és Portugália kivételével minden egyes EU-s tagállamban van jogi keret a célzott megfigyelés szabályozva, amely egyénekre kiélezett. Öt országban, Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország és Egyesült Királyság van részletes jogszabály arra, hogy hogyan lehet adatokat lehallgatni annak érdekében, hogy bemérjék a célszemélyt. Csak öt országban létezik ilyen megfigyelés, de ez nem azt jelenti, hogy csak ott a öt országban folyik ilyen jellegű megfigyelés. Úgyhogy itt a jogszabályok nem követik a valós helyzetet. Úgyhogy ez fontos lehet a szakbizottság számára. Aztán a felügyelet. Ki felügyeli a hírszerzést. Ez nagyon fontos. A legalitást azt mindenképpen biztosítani kell. Aztán egy megfelelő működő rendszer beszámoltathatóvá teszi a szereplőket. Harmadsorban a jogorvoslatot is lehetővé teszi az illegálisan lehallgatottak számára. Illetve az ilyen fajta hírszerzés esetében tanácsokkal is el lehet látni az állampolgárokat. Az, hogy melyik hírszerzés hogyan él a hatalmával, hát ez nagyon változik tagállamról tagállamra. Néhány tagállamon a parlament végzi ezt, néhány esetben a bíróság, az adatvédelmi hatóság vagy ezek kombinációja, és hát ezt a jelentés részletesen összefoglalja. Vannak azonban nagy hiányosságok, amikre rávilágítottunk. Írország, Málta, Finnország és Portugália. Egyáltalán nincs parlamenti felügyelet. Ciprus, Görögország és Svédország. Nincsenek szakbizottságaik a hírszerzésre. Ahol vannak, ott sem férhetnek hozzá korlátlanul bizalmas adatokhoz, titkos adatokhoz, tehát így nem tudják ellátni a funkciójukat. Aztán az ilyen felügyeleti szervek, azok néha akadályoztatottak, nem megfelelő a jogkörük, hatókörük, erőforrásuk, vagy nem elég függetlenek. Franciaországban van egy új jogszabály, miszerint az ilyen jellegű felügyelőbizottságnak technikai szakértelmet is demonstrálnia kell. Hét tagállamban felügyelik csak az ilyenfajta adatgyűjtést az adatvédelmi hatóság, és 12 hatállamon egyáltalán nem felügyelhetik ezt. Ez megint csak figyelemre méltó. Aztán jó gyakorlat. Olaszország. Adatvédelem és hírszerzés. Van egy közös Memorandum of Understanding, ahol az ügyész szerepét is hangsúlyozzák. Hogyan lehet legalizálni az ilyen hírszerzést, hát az előzetes jóváhagyatása 17 tagállamon bírák vagy ügyészek hagyhatják ezt jóvá. A jel lenyomozó hírszerzést illetően Németországban és Svédországban jó modellek működnek. Talán ezt követni lehetne de megint csak mondtam, a jogszabályok nem nagyon fedik le ezt a területet. Végül. Meg kell várnunk a Szabó Magyarország ellen ítélet hogyan alakul. A bíróság és megemlítik a parlamenti 2014-es állásfoglalást, ösztönzi a tagállamokat, hogy a hírszerzést alkalmazzák a terrorizmus elleni harcra, de csak úgy, hogy megfelelő záradékokat, óvadékokat figyelembe vesznek. A bíróság elfogadhatatlannak tartotta, hogy nem értékelték ki, hogy a lehallgatás arányos-e és szükséges-e ahhoz, hogy eredményesek legyenek, és jogorvoslatot szavazott meg a felperesnek. A jogorvoslatot, illetve kihez fordulhat az ember. De ez nagyon nehéz egy jogsértések esetében ezen a területen. Nem utolsó sorban azért, mert a bizalmasság titkosság kérdéseit felmerül. Így aztán az áldozat hátrányos helyzetbe kerül. Például minden egyes tagállamon a jogi keret lehetővé teszi az információhoz való hozzájutás korlátozását a nemzetbiztonság érdekében. A FRA nem kritizálja a bizalmasságot magát, mint nemzetbiztonsági előfeltétel, csak azt mondjuk, hogy mindig meg kell vizsgálni, hogy mennyire szükségesek, arányosak és legitimek ezek az intézkedések. A jogorvoslatot illetően nagyon sok nem igazságszolgáltatási szerv nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, illetve hát nem függetlenek, hogy hozzáférjenek olyan anyagokhoz, amelyek alapján döntést hoztak megfigyelésre, lehallgatásra. Igazából az ilyen irányú hivatalok csak felének van ehhez jogköre. Hát ennyi lett volna, nagyon sok mindent összefoglaltunk, nagyon fontosak ezek. Kérem, hogy figyeljenek neki, szenteljenek neki figyelmet. És mit fogunk tenni a jövőben? Nem zártuk le a munkát, hiszen önök kértek fel erre minket. Az elemzés azt mutatja, hogy kiszámítható, átlátható, érthető jogszabályokra van szükség, és elérhető jogorvoslatra, de ehhez kell szakértelem, szakértői háttér. Tudni kell, hogy mi a jogszabály, de azt is tudni kell, hogy a gyakorlatban hogy lehet ezt alkalmazni. Ezért mi a szakértőkkel, adatvédőkkel, civil szervezetekkel, magánszektorról, illetve hat, hét tagállamban tett látogatásunkkal, Belgium, Németország, Olaszország, Franciaország, Holland és Svédország, Egyesült Királyság adatokat fogunk gyűjteni, és 2017-ben egy szociójogi hátteret fogunk feltárni. Tisztelt képviselők, pontosan ez a lényeg a frának. Egyetlen olyan testület sincs rajtunk kívül, akik a jogi oldalt a szociális gyakorlati háttérrel együtt tudja vizsgálni, úgyhogy köszönöm, hogy megbíztak minket ezzel. Biztosíthatom önöket, hogy állunk a rendelkezésükre a jövőben is, és köszönöm, hogy lehetővé tették azt, hogy elvégezzük azt a munkát, ami miatt létrehoztak ezt az ügynökséget. Várom a kérdéseiket. És most Mário Ottheimer talán eh, még szakértőbb válaszokat tud adni önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégákhoz fordulok, akik uh, szót kérdezik. Kolyó úr, EPP, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentést. Úgy gondolom, hogy olyan terület, ahol az Európai Uniónak megvan a kompetenciája, a tagállamok kompetenciájáról van szó, itt a legjobb gyakorlatot ki kell cserélni, és hát ez egy egyikünk, másikunk mit tesz. Ahogy elnézem, két fő kérdés van a kompetenciák és a felügyeleti szervek. Nos, ami a kompetenciát illeti, nagyon jó a tanulmány, csak gratulálni tudok, úgy gondolok, hogy a másik területen vannak a problémák. Például azt mondta, Portugáliának nincsen parlamenti felügyelete. Ez technikailag igaz, de van egy szakértői felügyelet, a parlament két harmadal megszavaz egy csoportot, gyakran a parlamenti képviselők, hogy ők felügyeljenek. Tehát parlamenti felügyelet, de nem közvetlen felügyelet. A tanulmányában nagyon jól rámutat azon tagállamokra, ahol igazságügyi illetékesség van, és dönthetnek arról, hogy valami megfelel a szabályoknak. De szerintem nem fontos, hogy ezek a biztosítékok a törvényben vannak, eh, hogyha a kormány nevezi ki a bírót. A kérdésem az, hogy eh, ki illetékes kinevezni a felügyeleti szervet, és milyen kapacitás van. Hogyha a parlamentnek csak 50%-ra van szükség a szavazatoknak, hogy egy felügyeleti bizottságot megválaszol, vagy, mint Portugálban, kétharmados többség kell, akkor a kisebbségek jogait jobban védik a kétharmadal és nem a féllel. Egyes országokban, ahol van parlamenti felügyelet, de a parlament tagjai, de a tagokat a kormány nevezi ki. Hát akkor nem parlamenti felügyelet, mert a kormány felügyeli a bíró vagy a felügyeleti szerv Végezetül elnök asszony. Van egy táblázat, például az 52. oldalon a 49. oldalon nagyon tetszenek. A kérdés az, mi a biztosíték a függetlenségre az igazságügyi felügyeletnél és a parlamenti felügyeletnél. Ki nevezi ki azokat, akik a felügyeletet gyakorolják. Mert ez a lényeg, a legitimitás változtat a helyzeten, hogy megfelelő felügyelet van-e, vagy az egyik intézmény, hát gyakorlatilag cselekedteti a másikat, köszönöm, Kajul, Zipa asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Ez, a, ez a alapjogi ügynökség munkájáról szól ez a jelentés, és szó van olyan kérdésekről, amelyeknek nem csak politikai a megoldása. Fontos kérdéseket szeretnék feltenni. Ön is beszélt róla, hogy különbség van az elmélet és a gyakorlat között. Az NSA esetében és ez így volt, ez az illetékességén túl ment a hírszerzés területén. Nehéz rábrezni, hogy pontosan hol kezdődik a gyakorlat, hol végződik az elmélet. Végződik az elmélet. A hírszerző szervezeteknek pontosan mik a jogai. Gyakran beszélünk arról, hogy ez a jog, stb. térsége, de ezt pontosan meg kellene fogalmazni. Jó lenne ezt ellenőrizni. Például nem lehetnének-e közös szabályok a hírszerződésekkel kapcsolatban, például amikor ö, nemzetbiztonságról beszélünk, ez nem csak nemzetbiztonság. Ö, itt ö, információ csere is zajlik. Ö, más államoknak is a ö, polgárai érintettek. A parlamenti ö, ellenőrzéssel kapcsolatban nem szeretnék kitérni azokra a kérdésekre, amelyekről szólt ön és a ö, kolléga, de az tény, hogy probléma van. Van egy ellenőrző szerv, ez az ellenőrző szerv hozzáfér minden dokumentumhoz. Nyilván zárt ajtók mögött történik megkapnak minden dokumentumot. Azt hiszem, európai szinten minden probléma van. Ezt meg kell oldani. Azt mondta, hogy nagyon különböző meghatározások vannak, hogy ö, milyen ö, tevékenységet végeznek a hírszerzőszervek. szervek. Hogyan lehet közös szabályokat felállítani? Ö, hogyan élhetek a jogorvoslattal? Például kárt szenvedtem a hírszerző szervek tevékenysége miatt, hogyha egy szolgáltatást nem kapok meg, például azért, mert a hírszerzés olyan információ van, ami téves. Hogyan lehet ezt megoldani? Ha elolvasom a jelentését, akkor látom, hogy nagyon jó ajánlásokat tesz. Sok feladat vár ránk, nagyon örülök, hogy előre tudunk lépni. Lesznek még olyan kérdések, amelyekkel kell foglalkozni a jövőben. Látni kell, hogy hogyan tudunk fellépni a nemzeti jogalkotás szintjén, hogyha változtatni kell a szervek struktúráján. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm, elnök asszony. Rövidre fogom fogni magam. Mint ahogy tudják, a legtöbb tagállamban van egy törvényes keret, amely a megfigyelést szabályozza, már amennyiben a titkos szolgálatok végzik, és a mi személyes biztonságunk valamint Európa biztonsága az egy fontos összetevője ennek a törvényes keretnek. Innentől kezdve inkább arra koncentrálnék, hogy mi történik akkor, amikor valami fajta jogorvoslatra van szükség, miután nem megfelelően történt a megfigyelés. És itt utalnék a kereskedelmi jellegű megfigyelésekre is, Beszélünk ugye először is a tagállamok hivatalos titkos szolgálatairól, de a az adatok kereskedelmi felhasználása, illetve annak a felhasználásnak a, a nem helyén való kiterjesztése szintén olyan kérdések, ahol a jogorvoslatnak kell, hogy legyen helye. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehé, nagyon komoly ellentmondás van eh, abban, hogy egyes országokban milyen módon lehet, eh, eh, nagyon nagy eltérések vannak, hogy hogyan lehet jogorvoslatot kérni, illetve, hogy a jogi szakma képviselői mennyire szakértői a témának, és különös tekintettel a bírók mennyire szakértői a témáknak, és tudják-e a, a megfigyelésnek a komplex ügyeit is tárgyalni adott esetben, még hogyha normálisan nem is lehet bíróságon tárgyalni egy egyedi megfigyeléses esetet, lehet, hogy mégis valami fajta jogorvoslati lehetőséget adni kell, biztosítani kell, hogy megfelelően rendezve legyenek a dolgok. Ezek olyan dolgok, amiket nagyon alaposan körül kell járni. A legtöbb országok, a legtöbb ország rendelkezik tényleges panasz, illetve jogorvoslati mechanizmussal, e, saját hazájában nyilván panasz tehet ilyesmi ellen, e, mármint helytelen megfigyelés ellen. Ez határon átnyúló jelleggel már sokkal nehezebben elképzelhető, és itt e, lehet nekünk közös európai ügyünk. Ugyanakkor az összehasonlíthatóságát a jogorvoslatnak megint csak külön meg kell vizsgálni, tehát az, hogy a különböző jogrendszerek, illetve a különböző biztonsághoz való hozzáállások mentén ez hogyan, hogyan valósul meg. Tehát én üdvözlöm magát a jelentést, de utalok arra, hogy sokkal több munkára van még szükség ahhoz, hogy elérjük azt, hogy az európai polgárok mindenhol jogorvoslathoz jussanak. Ernst asszony. Ja, ich war jetzt etwas verwirrt, aber alles gut. Rendben. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek a jelentésért. Szerintem nagyon fontos, és nagyon kitűnőnek tartom a jövőre tervezett lépéseiket, és pontosan ezt kell tenni. És még érdekesebb lesz a jövőbeni beszámolók, mint ez, amit ma hallottunk. De, ahogy Szipel asszony is kérdezte, tulajdonképpen a hírszerzések mit tesznek? Mi a feladata a titkos szolgálatoknak? Mindig ott van az érv, hogy nemzetbiztonság. Mindig, amikor leomlik egy torony, akkor egyre nő a nemzetbiztonság tornya. Egyre több eszközt kapnak, egyre több erőforrást, egyre több jogkört. Úgyhogy az a kérdésem, hogy ma amikor a titkosszolgálatok tartják a kapcsolatot, lehet egyáltalán nemzetbiztonságról beszélni? Hogyan ellenőrizhető egy olyan szolgálat, amely ilyen munkát végez? A második kérdésem. Általában véve a felügyelet problémája, nyilvánvalóan Németországban vannak felügyeleti szervek, de ha igazából megnézzük őket, akkor arról van szó, hogy ők sem tudják a valós információkat, nem ismerik, nem kaphatnak meg minden dokumentumot. A legfontosabb részleteket kihúzzák fekete filccel. Pont a múltkor láttam egy ilyen dokumentumot, és el kellett olvasnom, 001 ot értettem meg a dokumentumból, és hogyha valaki egy problémára hívja fel a figyelmet, egy whistleblower, akkor különösen ez a helyzet. Tehát tényleg mit kellene tenni annak érdekében, hogy változzon ez a helyzet? Egyáltalán ellenőrizhetők a titkosszolgálatok? Én nem hiszem személy szerint, de azért dolgozni kell ezen. Utolsó kérdésem, a jog problematika az, az, hogy be lehet perelni valaki, tiltakozni lehet. Én ebben nem hiszek. A az állampolgári jogokat illetően nincsenek igazi panasz tevési lehetőségek. Itt hogy lehetne egy olyan javaslatot tenni, ami valóban változtathatna ezen a helyzeten, és tényleg támogatna az állampolgárokat? Pont. Elnök, köszönöm, Gómez asszony. Yes, I also thank you for this report. Köszönöm én is, köszönöm ezt a, köszönöm én is, köszönöm ezt a jelentést, illetve hogy kitért a portugál helyzetre, mert teljesen pervers helyzet van ott. Ehm, a, akik azt mondják, hogy ehm, a múltból tanulni kell, hát azt látjuk, hogy a múltban rendkívül beavatkozó jellegű politikai rendőrségek és titkosszolgálatok működtek Portugáliában, tehát a, a szabályozás az rendkívül fontos, és és alapvetően nincs demokratikus felügyelet Portugáliában, ahogy a jelentés mondja. Volt erre irányuló igyekezet, de ezt elutasították és ez egyszerűen azt jelenti, hogy nincs demokratikus felügyelet, és ez valóban perverz. A, egy bírósági ügyben ki is aknázza ezt a lehetőséget, a titkos szolgálat volt elnöke, illetve igazgatója. Az az ügy, az arról szólt, hogy információkat szerzett be olyan cégektől, amelyeknél később dolgozni akart alapvetően a titkos szolgálat eh, alapvető tevékenységéről beszélt, eh, miközben ez teljesen elfogadhatatlan. Eh, azt mondani, hogy ez nemzeti kompetencia, nem pedig EU kompetencia, hát én erre azt mondom, hogy ez egy alapvető emberi jog, és ez forog kockán. Ezt pedig nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Nyilvánvaló felelős ezért a nemzeti parlamentünk, és az, hogy az a csapat, amelyikről Coelho kollega beszélt, és amely állítólag felügyeli a titkos szolgálatot a parlament kinevezése alapján, de hát tudjuk, hogy az ő munkájuk eh, nevetséges. Nincsen emellett eh, bírósági felügyelete a titkos szolgálati tetteknek sem, tehát mondjuk eh, lehallgatásoknál nincsen bírói felügyelet sem. Tehát sem demokratikus, sem pedig bírói felügyelet. És én azt gondolom, hogy ez, eh, ez, ez, ezt mi, ezzel mi nem elégedhetünk meg, és nem mondhatjuk azt, hogy ez nemzeti kompetenciába tartozik. Tehát köszönöm a jelentést, és eh, én úgy gondolom, hogy ezt a jelentést el kell küldenünk a nemzeti tagállamoknak, különösen például az olyanoknak, mint az enyém, Portugália, és rábírni a parlamenteket, hogy lépjenek valamit, mert ez nem mehet így tovább. Ez nem csak alapvető jogokat sért, a polgárok jogait, hanem a hatékonyságot és a hitelességet is aláássa, már pedig a titkosszolgálatnak erre a két tulajdonságra most nagyon nagy szükségük van. Stin asszony következik. Köszönöm. Én is eh, üdvözlöm ezt a jelentést. Észt szempontból is fontos jelentésről van szó, mert eh, mert ott is problémás eh, a titkosszolgálatok felügyelete, és felülvizsgálata. Úgy gondoljuk, hogy a demokráciáért való harc és az autoritár rendszerek elleni fellépés, eh, valamint a, a szovjet és nem szovjet diktatúrák maradékai elleni fellépéssel E, fellépéssel együtt kell, hogy járjon az, hogy a polgárok megkapják a lehetőséget arra, hogy e, információhoz jussanak, e, megvédhessék magukat, és felügyeletet gyakorolhassanak a parlamenten keresztül, vagy más módon. És látjuk, hogy más, hogy érvényesülnek a polgárok jogai a tagállamokban. Tehát az alapvető jogoknak a tartalma más az egyes tagállamokban. Ez konkrét, ez tényszerű megállapítás, és azon országokban, ahol vannak problémák, itt tovább kell foglalkozni a problémával. Könnyű a tagállamoknak azt mondani, hogy mindenhol érzékeny téma a nemzetbiztonság, és senki nem szólhat bele, de itt most ez alapján, a jelentés alapján látjuk, hogy vannak nyilvánvaló különbségek. Ide tartozik eh, a parlamenti jogorvoslat, a bírói jogorvoslat. Eh, azt szeretnénk elérni, hogy minden országban a polgárok jogait eh, megvédhessük, tehát olyan rendszer legyen, még akkor is, hogyha nemzetbiztonsági ügyekről van szó. Äh, Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéset, nagyon jónak tartom, de igazából csak kiinduló pontnak, hogyha az ember a fő kérdéseket veti fel, arra nem kap még választ. Egy ilyen kérdés számomra az, hogy természetesen a tömeges lehallgatások, megfigyelések, ezeket lehetővé teszik az új technológiák. Nyilván ez kihat az alapjogokra. De hogyha az emberi jogi konvenció 5-ös cikkét nézzük, vagy az jogi, emberi jogi karta hatos cikkét az Unióban, akkor azt látjuk, hogy mindenkinek joga van a biztonsághoz. Úgyhogy itt azért hogyan lehet azt megmondani, hogy igazából mire van szükség ahhoz, hogy egy népnek a biztonságát garantáljuk. Igazából Ebben a korban már azt kell, hogy mondja az ember, hogy az információ az alapja mindennek, ahhoz, hogy a szervezetbűnözés és a terrorizmus ellen föl tudjunk szerelkezni. De hol van az a pont, ahol azt lehet mondani, hogy ez viszont már sérti az alapvető jogokat. A probléma az, hogy az, hogy nemzetbiztonság, mindenki mást ért rajta, másképp fogja fel, nyilván földrajzi vagy történelmi okoknál fogva. Úgyhogy jó lenne megtudni, hogy uniós szinten hogy lehetne ezt egységesíteni. Aztán um, említették már azt is, hogy amikor felügyelik azt, hogy melyik titkos szolgálatnak mi a feladata. Volt olyan hely Európában, ahol azt mondták, hogy ez már aggaszt, hogy a titkos szolgálat ilyen nagy jogköröket kap. Volt ilyen? Illetve én nagyon jónak tartanám azt, hogyha lenne egy, hát minek nevezem, katalógusuk arra, hogy mik a minimál normák az európai régióban. És mik azok, amik jó lenne, hogyha lenne nekünk ilyen jogunk, de hát nem mindenképpen várható el. Elnök Spinelli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is elsősorban köszönetet, köszönetet kívántam volna mondani Offlaherty úrnak, Offlaherty úrnak a szerzőnek, és egy kérdést föltenni egy ponttal kapcsolatban. Azt mondta, hogy itt arról van, szó, hogy arról van szó, hogy meg kell előzni az erőszakot, a visszaéléseket. A kérdésem az az, hogy hogyan, mit lehet tenni, és hogyan lehet megvédeni az emberi jogokat, amikor a visszaélésre már sor került. És itt térek rá arra a pontra, ami a legközelebb el a szívemhez, ez pedig a whistleblowereknek nyújtott védelem. Helyes a lépés, örülök annak, hogy a jelentésben beszélnek erről, és arról, hogy fontos az ő védelmük, idézik még az Európa Tanács parlamenti közgyűlését is, amely szerint a whistleblowerek tevékenysége az egyik leghasznosabb eszköz arra, hogy a titkosszolgálatok munkájának a határait megállapítsuk. Sajnálom, hogy az Európai Unión belül nincsenek ilyen határozott megjegyzések ezzel kapcsolatban, és hogy nincs ilyen határozott fellépés a whistleblower-ekkel kapcsolatban, akkor sem, hogyha az Európai Parlament egy állásfoglalásában erre felhívta a figyelmet. Viszont, amit kérdezni szeretnék, az az, hogy hogyan lehetséges garantálni, vagy hogy milyen eszközeik vannak arra, hogy garantálni tudják a whistleblowerek védelmét. Azért kérdezem ezt, mert egészen ideig több országban is láthattuk, hogy a whistleblowereket eléggé rossz helyzetbe hozzák, csalóként, kémként bánnak velük, az a whistleblower, aki a LuxLeaks ügyre fel, ügyet feltárta, most nem talál munkát, mert senki nem hajlandó alkalmazni. Tehát ez eléggé nehéz, illetve van, aki csak Oroszországban kapott ugye menedéket, Európában nem fogadták ugyanis be. Tehát most ön szerint ezek az országok hova tartoznak, milyen kategóriába. Az Európai Unió pedig képtelen megtalálni a megfelelő választ erre. Ezt szerettem volna kérdezni, köszönöm. Voly úr. Ja, danke. Köszönöm szépen. Igazából nekem valami hiányzik, maga a jelentés nagyon jó, nagyon jól van összeállítva, jó a téma választása, de a legalitást és a felügyeletet illetően ez a jelentés már sok mindenre nem ad választ. A vitában már említettem egy brit MI5 alkalmazottnak, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy ez politikai kérdés, azért nem válaszolt rá. Ön azonban nem német állampolgár, úgyhogy elmesélhetem, hogy Németországban van egy jogszabály, ami még mindig érvényben van, ami azt mondja, hogy a német kormány a német telekommunikáció egységek minden egyes kirendeltségében egy részleget az amerikai vagy a brit titkosszolgálat rendelkezésére állíthat. Hát ezt hogy lehetne felügyelni, hogy mi folyik ott? Úgyhogy a kérdés és mondom még egyszer, 1990-ből származik ez a jogszabály, és 2099-ig marad életben. Úgyhogy, ha belegondolok, hogy a külföldi hírszerzéseknek joga van ehhez, hogy több milliárd telefonbeszélgetést lehallgassanak Németországban, hát világvezetőek vagyunk kereskedelmi szinten, nagyon sok e-mailt küldünk naponta, több milliónyi adatot cserélünk az e-mailekben, telefonbeszélgetésekben. Az, hogy ebbe beletekinthessen egy külföldi hírszerzés, hát ez legalábbis bele kellett volna, hogy kerüljön ebbe a jelentésbe. Zintfeld, please. Intvelt asszony. Köszönöm. Nem tudok túl sok kérdést feltenni, mert elnézést kérek, lekéstem az előadást. Egyetlen egy kérdésem azért lenne, a biztosítékok ugye soha nem abszolútak, mindig valamihez képest kell viszonyítanunk, és ez, itt pedig az, hogy arányos-e a tömeges megfigyelés például van erre szükség. És felmerül bennem a kérdés, hogy vajon mérlegeljük-e ezt? Itt volt az NSA volt igazgatója, nem olyan régiben, hát nyilván azt hiszem ők világbajnokok a tömeges megfigyelésben, mondhatnánk így is. Nem tudom, hogy talán a Lordok házában mondta, hogy a tömeges megfigyelés, nem mondta, hogy teljesen haszontalan, de talán nem annyira hasznos, mint gondolják. Előfordulhat, hogy az ellentétes eredményt éri el. Tehát nem tudom, talán érdemes lenne ezt mérlegelni. Önök ezt megtették? Köszönöm, mondja az elnökasszony. Befejeztük a hozzászólók listáját, és visszaadjuk önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Reagálok egy-két kérdésre, és aztán kollégám Otheimer úr fog majd kijavítani engem, illetve részleteket hozzáfűzni az általam elmondottakhoz. Először is Coelho úr kérdezett egyet, hogy említette Portugáliát, a felügyeletről, a parlamenti felügyeletről, és emlékeztetett engem arra, amit egyébként a jelentésben is kidomborítunk, hogy nincsen mindenkire jó megoldás. A felügyeleti mechanizmusok mindig mások. Lehet, hogy valami jól működik az egyik országban, de nem átvihető a másikba. És Pontosan erről szól a második szakasza a tanulmánynak, finomíthatjuk az eredményeket, meg lehet nézni, hogy milyen konfiguráció működik, és mi az, ami nem. Lehet, hogy a papíron valami nagyon jónak tűnik, de aztán a gyakorlatban nem működik. Ja igen, és még valami. Nagyon örülök, Koljó úr, hogy javasolta, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan lehet garantálni a felügyeleti szervek függetlenségét. Ezt érdemes lenne megvizsgálni a második szakaszban. Cipel asszony a titkosszolgálatok feladatairól beszélt, illetve az cseréről, és azt hiszem, hogy hát ugye először is az alapjogi ügynökség korlátai befolyásolnak bennünket nyilván, tehát megvan a mozgásterünk, úgyhogy a titkosszolgálatok közötti információcsere feltérképezése nem biztos, hogy megoldható a mi helyzetünkben. És hadd emlékeztessek mindenkit még arra is, hogy a szakbizottságtól milyen jellegű kérdést kaptunk. A felülvizsgálatról volt szó, nem pedig a fizionómiájáról ennek az egész dolognak. Fölkapur több mindent is felvetett, és azzal kezdte, hogy gyakorlatilag jogszabályi keretek sincsenek a titkaszolgálatok működésére vonatkozóan minden tagállamban, de azért van célzott hírszerzésre, megfigyelésre jogszabály, a nem célzottra nincsen, csak öt tagállamban találtunk. Ami pedig azt a megjegyzést illeti, hogy azért itt nem hasonlítható össze a jogorvoslat az egyes tagállamokban, teljes mértékben egyetértünk, és reméljük, hogy a tanulmányok második szakaszában be tudjuk majd mutatni, hogy melyik jogorvoslati megoldások működnek, és melyek nem. És talán így önök is jobban láthatják, hogy hogyan lehetne kidolgozni valami fajta európai modellt, nyilván erről majd önök gondolkodnak el a tagállamok egyes példáin aztán több kérdést is említett Ernst asszony. Azt hiszem, hogy egy-kettőre már kitértem, de a nemzetbiztonság hivatalra, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokra is felhívták a figyelmet. lehet -e esetleg a nemzetbiztonságra valami fajta páneurópai vagy európai definíciót találni. Ez nem volt a tanulmány része egyébként, de hát azt hiszem, hogy közel állunk a lehetetlenhez, hogyha azt megkíséreljük. Többi nyolc évig, vagy majdnem nyolc évig foglalkoztam ezzel az Emberi Jogi Bizottságban, és az az igazság, hogy feladtuk. Nem tudunk standard meghatározást adni erre a jelenségre. A nemzetbiztonsági kockázatok állandóan változnak, tehát egész egyszerűen nem lehet stabil meghatározást adni. Azt viszont meg tudjuk vizsgálni, hogy a nemzetbiztonság az hogyan kerül be itt a képbe, és talán tudunk segíteni abban is, hogy működnek-e a biztosítékok egy adott kontextusban. Nagyon hálás vagyok Gomez asszonynak is, hogy üdvözölte a jelentést, és köszönöm a többi tisztelt képviselőtől is a dicsérő szavakat szeretném önöktől kérni, hogy terjesszék ezt a jelentést a lehető legszélesebb körben, és azt garantálhatom, hogy mi megpróbáljuk ezt megtenni. A jelentést mindig eljutatjuk a tagállamok kormányaihoz, a nemzeti kapcsolattartókon keresztül, és 2016-ban az egyik célunk az, hogy valóban hatást érjünk el a munkánkkal. Nyilván csak akkor lehet ennek a munkának hatása, hogyha az emberek hozzáférnek a jelentéshez is. Most pedig rátérek foszúr kérdéseire, és szeretném elmondani, hogy ez a jelentés ez még csak a kezdet. Tulajdonképpen ön is mondta, hogy van még tennivalónk, tehát a második szakasz még előttünk áll, és szerintem majd a szükséges adatokat a rendelkezésére tudjuk bocsátani az önök számára is, hogy a politikák kialakításában előreléphessenek. Nagyon tetszett nekem a minimum standardok, illetve a biztosítékok listájára vonatkozó javaslat. Ezt észben fogom tartani. Spinelli asszony szintén nagyon értékes megjegyzéseket tett. A whistleblowerek kérdése szerintem is nagyon érdekes, és hogy hogyan lehet őket jobban megvédeni. A második szakaszban mindenképpen figyelmet fogunk erre fordítani. Ez igaziból eredetileg nem szerepel a felülvizsgálat keretei között, de azt hiszem, legitim az a kérdés, amit ön feltett, illetve az a kérés, és érdemes ebbe az irányba is elindulni. És leginkább azért, mert az alapjogi ügynökség nagyon is tisztában van azzal, hogy a visszagorrák jogait védeni kell, akkor lehet valóban élénk demokratikus államokra számítani hogyha ők védelmet kapnak. Intvelt asszony, ön felvetette a szükségességet, az arányosságot, hogy érdemes ezeket mindig mérlegelni, és én elmondtam, hogy hogyan dolgoztunk, tehát, hogy hogyan vizsgálódtunk, jog, jogszerűség, szükségszerűség, arányosság, illetve a nemzetbiztonság hogyan jön be a képbe, ezeket a szempontokat vizsgáltuk, viszont azt hiszem nincs kapacitásunk arra, hogy a megfigyelések mennyiségére vonatkozóan dolgozhassunk. Nem tudunk olyan munkát elvégezni, az az igazság, alapjogi ügynökségként, hogy a megfigyelések minőségét ellenőrizzük, és egyébként is korlátozott mennyiséghez van hozzáférésünk, de azt értjük, azzal tisztában vagyunk, hogy szükséges, hogy meglegyenek a keretek nemzeti szinten is, hogy a teszteket elvégezzék, és elnök asszonytól kérdezem, hogy átadhatom-e a szót kollégámnak. Kérem, fogalmazom röviden, mert még két napi rendi pontunk van, amelyek egyébként az önök témájához kapcsolódnak. De ezeket szeretnénk még tárgyalni, úgyhogy legyen szíves röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon-nagyon gyors leszek, mert azt hiszem, hogy kollégám minden kérdésre válaszolt. Én csak két dolgot hangsúlyoznék ki. Nagyon sok képviselő utalt ugyanis a jogorvoslatra. Ez gyakorlatilag természetes is, az alapjogi ügynökséghez ezzel, is, ezzel a kéréssel is fordultak, hogy vizsgáljuk meg a jogorvoslati mechanizmusokat. És Spirelli asszonynak is mondom, nyilván az abuzív megfigyelés az egy olyan helyzet, amikor jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani. Nem csak célzott megfigyelés esetén, hanem a nem célzott megfigyelések esetén is szükség van erre, de nehéz a gyakorlatban ezt megvalósítani. Viszont az Európai Emberi Jogi Bíróságnak van egy fontos ítélete, és ez jogi útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a jogorvoslati lehetőségeket mind a két általam említett esetben hogyan lehet létrehozni. A ebben a jelentésben nem foglalkoztunk ezzel olyan sokat, de a második szakaszban, a következő kiadványban valószínűleg többet fogunk foglalkozni a felügyelettel, mármint annak a felügyeletével, hogy a titkosszolgálatok közötti információt cserenjen, hiszen ez egy olyan hatalmas kiskapu, ami mivel muszáj foglalkozni, a nemzeti jogszabályokban létezik. Önök is rákérdeztek erre és mi szeretnénk a következő kiadványban erre nagyobb figyelmet fordítani, tehát a titkosszolgálatok közötti információ cserének felügyelete. Jelenleg interjúkat tartunk több tagállamban is, és remélhetőleg kiderül majd, hogy a jogi keretek, a jogszabályi keretek, mindegy, hogy mennyire teljesek vagy kevésbé teljesek, legalább útmutatást adhatnak-e azoknak a jogalkotóknak, akik szeretnék megreformálni a nemzeti jogszabályokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Rögtön rátérünk a következő napi rendi pontunkra, mert nagyon-nagyon kevés az időnk. És ahogy mondtam, a téma kapcsolódik az önökéhez, az alapjogi ügynökséghez, tehát most meghallgatjuk, köszönöm szépen, hogy eljöttek, és most meghallgatjuk a Bel- és Igazságügyi Uniós Ügynökségek Hálózatának ügyvezető igazgatóját, a politikák koordinációjáról van szó. Minden évben egy másik ügynökség veszi át az elnökséget a hálózaton belül, és az EU-Líza volt 2015-ben az elnök, az alapjogi ügynökség pedig a 2016-os évben lesz ennek a hálózatnak az elnöke. Most tehát Garkov urat köszöntöm, és megkérem, hogy a főbb tevékenységekről és elért eredményekről számoljon be a 2015-ös évre vonatkozóan, utána pedig visszaadom majd Oflaherti úrnak a szót, hogy ő szóljon a legfőbb prioritási területekről 2016-ra vonatkozóan. Garkov úr, üdvözlöm a szakbizottságunkban, és azonnal át is adom önnek a szót. Kérem, mutassa be az elért eredményeket és főbb tevékenységeket. Uh, mindenkit üdvözlök. Örülök, hogy itt vagyok, itt lehetek. Az elkövetkezendő néhány percben megpróbálok beszélni a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatáról. Ez a hálózat 2011 óta létezik, és azóta egy nagyon praktikus módja az együttműködésnek a bel- és igazságügyi ügynökségekkel kapcsolatban. A hozzáadott értéket akarjuk növelni, ez a fő cél az európai tagállamok irányába. 2015-ben a hálózatnak A hálózat négy prioritást határozott meg, amelyek célja az volt, hogy az Európai Unió kívásaira válaszoljunk. Ezen prioritások között a bizonyíték alapú szakpolitikai közbeszédben való részvétel, E, illetve az operatív e, ügynökségi tevékenységek összehangolása, e, ezok hozzáigazítása a szakpolitikai prioritásokhoz. A kommunikáció, a külső kommunikációja a hálózatnak szintén prioritás volt, és az ügynökségek láthatóságát is akartuk növelni az intézményekkel szemben, a lakosság körében is. Ezen négy prioritás azt a célt szolgálta, hogy további gyakorlati hozzájárulást tudjunk nyújtani a különböző szakpolitikákhoz, szakpolitikai területekhez, és támogassuk a tagállamokat abban is, hogy nem bárt kihívásokra reagáljanak ilyen például a terrorizmus vagy a migráció. Az ügynökség jelentését úgy tudom, hogy önök megkapták, tehát ott nem, nem fogom ismételni az ott szereplő dolgokat. Viszont azt hangsúlyozom, hogy a hálózat által elért eredmények nagyon gyakorlati célt szolgáltak, és az EU prioritásaihoz is illeszkedtek. Erre mondanék néhány példát. Először is talán a legláthatóbb tavalyi kezdeményezésünkkel kezdenénk, amely egy kísérleti projekt volt, az EU-LISA volt ennek a, a koordinátora, a FRA kezdeményezte ezt az ügy, együttműködést, négy ügynökség egy, együttműködését, a technológiai, hat, technológiai eszközök hatása az alapvető jogokra volt a téma. Emellett természetesen az Europol és az Eurojust is részt vettek ebben. Az Eurojust azok a, az a toolboxot alakította ki, és E, odafigyeltünk arra is, hogy e, hogyan lépjünk fel a külföldről visszatérő e, harcosok problémájával. A hálózat végig részt vett a hotspot koncepció kialakításában is, ami most az egyik legfontosabb eszköze a migrációs nyomás kezelésének. A Frontex és az EASO, valamint az EULISA Görögországban egy új projektet is létrehoztak, amelynek célja az, hogy technikai szempontból a hotspotok megvalósítását könnyebbé tegyék. Emellett komoly erőfeszítéseket fejtettünk ki a tréningek, illetve a kapacitásépítés területén. Volt például egy kezdeményezésünk egy MA képzés határőrizet témájában, illetve a Schengeni jogszabályok jobb megértése, és egy tréning cél volt. Ezeknek a ezeknek a kívánt célja az volt, hogy a nemzeti prioritásokat, illetve terrorizmus elleni fellépést is jobban megvalósíthatóvá tegyük, ezért is figyeltem én az ezt megelőző vitát olyan figyelmesen. Eh, a belés igazságügyi eh, intézmények, illetve ügynökségek közti együttműködés az továbbra is fontos, és eh, egy kulcspontja a annak, hogy hogyan tudunk a kihívásokra válaszolni. Ezért is vagyok meggyőződve arról, hogy a 2015-ös eredményeket tovább tudjuk fejleszteni, ki tudjuk bővíteni 2016-ban, amikor is a FRA veszi át a hálózat vezetését. Végezetül a migrációs kihívás, terrorista fenyegetettség kihívásait kívásai vonatkozásában technikai, operatív szinergiák vannak, amelyeket ki lehet aknázni. A bel- és igazságügyi ügynökségek rendelkeznek azzal a szaktudással és tapasztalattal, amelyeket, amelyet a tagállamok felhasználhatnak. Proaktívan tudunk hozzá hozzájárulni E, azokhoz a tagállami válaszokhoz, amelyek e, ezekben a témákban megfogalmazódnak. Köszönöm Gárkov úr, és most pedig O'Flaherty úrhoz fordulok, aki az alapjogi ügynökség igazgatója, és aki átveszi az ügynöksége nevében a hálózat e, vezető szerepét. Érdekelne bennünket, hogy az önök prioritásai mik lesznek 2016-ban. Uh, Köszönöm szépen, hadd mondjam már rögtön az elején, hogy köszönetet mondunk Eulízának és Garkov úrnak a 2015-ös munkáért, most pedig belépünk az Euliza ügynökség cipőjébe, helyébe, és megpróbálunk ugyanolyan jól teljesíteni, mint ők. Azért mondtam egyébként, hogy belépünk az ő helyükre, mert vannak itt egyéb dolgok is, a koordináció és a hálózat működése kritikus fontosságú. Ha nem működünk együtt, akkor 40 valahány szuverén testület e, azt hiszem komoly kritikát kapna a parlamenttől a hatékonyság elvesztése miatt, illetve amiatt, hogy a közös tevékenységek plusz hatását elveszítjük. Tehát a belés igazságügyi ügynökségek együttműködése nagyon fontos, és hálózata nagyon fontos, és az európai állampolgároknak joga van elvárni a hatékonyságot. És ez egyébként az alapjogok szempontjából is releváns, mert az alapjogi ügynökség feladata az pontosan az, hogy támogassuk egy olyan, támogassunk egy olyan kérdést, amelynek a jellege horizontális. Az alapjogokat nem lehet izolálni. Minden intézmény és minden ügynökség fellépésében oda kell rájuk figyelni. Tehát, hogyha nem vennénk részt a bel- és igazságügyi uniós ügynökségek hálózatában, akkor nem végeznénk el, a, a, nem látnánk el a feladatunkat. Az elmúlt napokban ellátogattam a hotspotokra, Görögországba és Olaszországba, a Lesbos szigetén, Lampedusán is voltam Sziciliában azért, hogy lássam, hogy az alapjogi ügynökség hogyan tudná jobban támogatni EU-s partnereit a helyszínen, hogy garantálhassuk, hogy az alapjogokat megvédjük operatív szinten is. És egyébként nagyon jó benyomást tett rám az, amit az EASO, a Frontex és a többi ügynökség elért. Láttam, hogy mekkora szükség van arra, hogy együttműködjünk, hogyha eredményeket akarunk elérni ebben a nagyon fontos kezdeményezésben, a hotspotokon. Tehát azt hiszem, hogy első kézből tapasztalatot szereztem arról, hogy miért fontos ez a hálózat és az együttműködés. Hallották már az EULISA igazgatójától, hogy hogyan sikerült a hálózaton belül eredményeket elérni, például az intelligens határok kísérleti projekt sikeres volt, és nagyon örültünk, hogy ebben részt vehettünk. Vélemény felmérést végeztünk nem EU-s állampolgárok körében a biometrikus adatok felvételével kapcsolatban, illetve az emberi jogi aspektusokkal kapcsolatban a határátkelő helyeken. És a politikai döntéshozóknak, illetve az EU lézának tudtunk hasznos információt adni, eh, hogy aztán ők a operatív tevékenységüket így változtassák. Tehát most, hogyha átérünk a 2016-os évre, akkor mi lesz a hangsúly? Hét prioritási terület van, de kérem, hogy ne féljenek, nem fogok nagyon sok részletbe bocsátkozni mind a hétről. Az első szakaszban, ahogy hallották, szükséges az együttműködést folytatni az európai agenda, migrációs agenda fényében. Kirkhope úr utalt a hotspotokra, mondom, hogy nagyon élénken él még az emlékezetemben, hogy ezek milyenek voltak. A hotspotokkal kapcsolatban nagyon sok egyéb téma is felmerül, aztán a biometrikus adatok felvételében a jó gyakorlatok például nagyon fontosak, segítsük a nemzet és az európai szintű felkészülést, ez is fontos, illetve támogassuk az Európai Bizottságot, hiszen több hatástanulmányt is készít, amelyek aztán majd megelőzik a jogalkotási javaslatokat, amelyeket a bizottság letesz az asztalra. Egy másik prioritási terület az Európai Biztonsági Agenda és a súlyos, illetve a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelem az emberkereskedelmi hálózatokkal szembeni küzdelem. A mostani EU stratégiának a fényében kell ezt kiértékelni az integrációs és inkluzióra vonatkozó intézkedéseket próbáljuk kiértékelni, az alapjogokat, a nemek egyenlőségét. Odafigyelünk aztán arra, hogy operatív támogatást nyújtsunk a tagállamoknak az európai agendának megfelelően. Annak érdekében, hogy hozzá tudjunk járulni az EU-s politikai ciklushoz, és hogy segítsük a migránsokat csempésző, embercsempész bűnözői hálózatok felszámolását. És van egy téma, ami az alapjogi ügynökség szívéhez nagyon közel áll, gondolom erre számíthatunk is. Olyan politikákról és kezdeményezésekről van szó, amelyek a szabadságot, a biztonságot, az igazságosságot, a nemek esélyegyelőségét illetik, illetve az együttműködésünk a civil társadalmakkal. Mindez nagyon közel áll a szívünkhöz, és egyébként az ügynökségek párhuzamosan együttműködnek annak érdekében, hogy a munkájukban az alapjogokra nagy figyelmet fordítsanak. Ez a hét fő prioritásunk, és természetesen ehhez kapcsolódik még négy további prioritás, hogy legyünk egyfajta koordinált ügynökségi csapat, aminek eredményeképpen hatékonyabban lépünk fel. Először is a koordináció és az információcsere, és ez vonatkozik a kiberbiztonságra, az informatikai biztonságra is. Nagyon sok tapasztalatot szereztek már az ügynökségek, amelyet érdemes megosztani egymással. A második dolog, meg tudjuk erősíteni az információ megosztást a hálózaton belül és a nemzetközi fellépéssel kapcsolatos információkat is ki tudjuk cserélni, támogathatjuk egymást, kihasználhatjuk, felhasználhatjuk a nemzetközi kapcsolatainkat, és így könnyebb a feladatainkat ellátni. Aztán a kommunikáció szintén egy olyan terület, ahol mindannyian még keményebben dolgozhatunk azon, hogy látható legyen a munkánk eredménye. Támogathatjuk egymást abban, hogy valóban tájékozódjanak a munkánk eredményéről, és ennek legyen hatása. Végül pedig az utolsó terület a képzés, amely hatalmas lehetőségeket rejteget magában valamennyi ügynökség számára. Egy-két példa, amely az ügynökségeket foglalkoztatja, ami képzési lehetőségeket is létrehozhat egyébként, az a például a gyűlölet bűncselekmények áldozatainak védelme, non-diszkriminatív eh, etnikai profilalkotás, nemek esélyegyelősége, a gyerekek jogai, illetve a Schengeni rendszerértékelőinek a képzése. Ezeket a tematikus területeket most elemezzük, hogy hogyan, annak érdekében, hogy 2016-ban aztán valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk letenni az asztalra. A következő lépések márciusban az alapjogi eh, ügynökség workshopot szervez, és az lesz a témája ennek a workshopnak, hogy az ügynökségeink hogyan tudják javítani a munkánk eredményét már, ami a szervezet, illetve súlyos bűncselekmények áldozataira vonatkozik. A jó gyakorlatokat szeretnénk feltárni ezen a kritikus területen, de ez csak egy példa arról a tevékenységről, amit folytatunk majd 2016-ban. Természetesen, mint mindig, most is meg fogjuk tenni majd azt, hogy egy eredménytáblát készítünk, és az év ben elvégzett munkát itt közzétesszük. A 2015-ös évről is létezik egy ilyen beszámoló. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Flower úr. Ketten kértek szót. Gomez asszony. Tessék. Köszönöm szépen. Néhány gyors kérdés. Gurkov, Garkov úrnak az ITT megoldásokat, információs technológia, informatikai megoldások szisztemikus szempontból európai szinten. Nos, ezen a területen valamit tesznek el. Nem csak azon kell próbálni, hanem tenni is. És Oflaherti úrhoz egy kérdés úgy gondolja-e, hogy a prioritások keretében, amelyeket ismertetett, a lefelé húzó verseny, amelybe bevont bennünket, például Dánia, arra odafigyelnek-e? Igen, asszony, lenne egy kérdésem Offlaherty úrhoz, azzal kapcsolatban, a hotspotokkal kapcsolatban nagy figyelemmel kísérem egy ideje, és az alapjogok védelmével kapcsolatban erőszak használata regisztráció során, hogyha ez így alakul, a hotspotok átalakítása fogva tartási helynek. Görögországban és Olaszországban vannak ilyen helyzetek. Olasz vagyok, Lesboszon, eh, Lesboszi delegációval kapcsolatban kérdezni. Nagyon örülnék, hogyha ö, eh, elmondaná a benyomásait, hogy az ön véleményi, véleménye szerint ö, eh, milyen hibák vannak, mik a problémák az alapjogokkal kapcsolatban, amelyeket jobban meg lehetne oldani. Kérem, hogy ne legyen túl diplomatikus a válaszában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szüneli asszony, az kollégák. Nem, elnézés, vendégeink, Garkov úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony, ami a kiberbiztonságot illeti. Gomez asszony kérdése, nos, az a célja a hálózatnak, hogy megkönnyítsük a jó gyakorlatok cseréjét az ügynökségek között a mandátumok gyakorlása során. Tehát a hálózat nem a kritikus infrastruktúra védelmét szolgálja, de azok a gyakorlatok, amelyeket cserélünk, valóban használhatóak arra, hogy a kritikus európai infrastruktúrát jobban védjük tehát ezen a területen is hozzájárulunk a munkához. Köszönöm szépen, Oflahert úr, köszönöm szépen. Két kihívás ez a két kérdés. Gomez asszony, először köszönöm, nagyon specifikus a kérdése. A hálózat a teljes ügynökség kört összefogja. Nem tudom, hogy ez ügynökség közi kérdése, amelyet feltett Gomez asszony, ami az alapjogi ügynökséget illeti. Mint ahogy nagyon jól tudja, a szakbizottság nem monitoring ügynökség vagyunk, nincsen mandátumunk arra, hogy nyomozzunk egyes tagállamokban. Közelről figyeljük a helyzetet, és az önök konklúzióit próbáljuk felhasználni, az éves jelentéseket. Azt hiszem, a szakbizottság egyes tagjai ennél szigorúbb mandátumot, pontosabb mandátumot szeretne. Spinelli asszony kérdésére térnék most rá a hotspotokkal kapcsolatban. Először is elnézést kérek, hogy diplomatikus leszek. Nem monitorozás éjjából jártam a hotspotokon. Szeretem volna jobban megérteni, hogy a FRA hogyan tud jobban segíteni az EU partnereknek a munkájukban. Ez volt a látogatás célja. Néhány általános megjegyzést tehetek ezzel kapcsolatban. Tényleg tapasztaltam a szándékot az alapjogok védelmét szolgáló keretek alkalmazására. Nagyon gyorsan változik a helyzet tehát nagyon rövid idő alatt kell a keretet felállítani, mielőtt eljönne a tavasz, és nagyon magas számban jönnének a migránsok. Az alapjogi egynökség ebben a helyzetben a Frontex-tel és más ügynökségekkel megpróbál megszervezni a képzést, a protokollokat leírni. Mindez az alapjogok védelme érdekében. Nos, ennyit tudok önökkel megosztani most, elnézést kérek, tudatában vagyok annak, hogy bizonyos széllyel, céllal mentünk oda, és csak ezen a téren voltunk le konklúziókat. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, jó együttműködést kívánok a elkövetkező évben, és köszönöm szépen, hogy eljöttek a szakbizottsághoz, és informáltak bennünket. Most pedig A következő napi rendi pont következik, a nyolcadik. Eredményjelentés a 2013-2020-as időszakra szóló kábítószer elleni unió stratégiáról és az EU 2013-2016-os időszakra szóló kábítószer elleni cselekvési tervéről. A bizottság tart tájékoztatót, e, a jelentését bemutatja Szipala asszony, fogadja sok kapni utána a képviselők. Szipala asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívták a bizottságot, hogy bemutassa ezt a jelentést. Rövid prezentációt tartok, és hogyha úgy gondolják, akkor ö, ö, hosszabb változatot is meg tudunk osztani önökkel rendelkezésre áll a bizottság számára. A bizottság ezt a jelentést azért mutatja be, az új kábítószeres stratégia eredmény jelentést ír elő a prioritások és az akcióterv megvalósulásával kapcsolatban. A tagállamokat, a inputoktól hozzá valamint az EKS és az Europol és más érintett szervek öt fő trendet vizsgáltunk, a kereslet csökkentése, az utánpótlás csökkentése, nemzetközi együttműködés, értékelés és a monitoring. Még megyek gyorsan a jelentésen és aztán a konklúzió. Ami a kereslet csökkentést illeti, fontos, hogy minden tagállam hozzon intézkedéseket a az illegális kábítószerek ellen, illetve ö, információt nyújtson a kábítószer használat következményeiről. A prevenciós intézkedések a következő pont. Örömmel jelentjük, hogy minden tagállam megvalósítja a prevenciós intézkedéseket és tűcsere programot dolgozott ki és hajt végre, ami a az utánpótlás csökkentést illeti. Először is új pszichoaktív anyagok vannak az EU-ban. 2014-ben egy új MPS nevű anyag került forgalomba, és ezzel 25, ezzel kapcsolatban 25 százalékos fogyasztás növekedést tapasztaltunk. A tagállamok több mint fele számolt be erről jelenthetjük, hogy minden EU tagállamnak van nemzeti, országos vagy regionális kábítószer elleni cselekvési terve. Egyes tagállamokban a kábítószer tágabb addikciós program része, amelyben a dohány és az alkohol is szerepel. A civil társadalmat is bevonták a politika megvalósításába. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, az EU továbbra is folytatja nagy próbált a kopola, a kokain útvonal és a heroin útvonal programot, ami a kutatást illeti nagyon fontos terület, a hetes program finanszírozása sorban, illetve kisebb mértékben más programok is, mint az igazságügyi program most pedig a fő konklúziókra térnék rá. E, hét ilyen van. Először is jelentőző a szűrjük le, hogy egy jogszabály csomag elfogadása nagyon időszerű. Számítunk az új holland elnökségre abban, hogy ezt a csomagot tovább vigye, mert most blokkolva van a tanácsnál. Második konklúzió, erős hang kell a nemzetközi vitában, az UNGAS-ban, New Yorkban áprilisban kerül sor a következő ülésre harmadik. Új lökést kell adni ennek a tevékenységnek. Biztosítani kell nagyobb szinergiát a harmadik országokkal. Negyedik konklúzió az online kábítószer kereskedelem komoly kockázat, ezzel foglalkozni kell. Örömmel tudósítok róla, hogy a az illetékes főigazgatóság egy szakértői fórumot fog szervezni. Ötödik konklúzió, a gazdasági nehézségek ellenére továbbra is finanszírozni kell az ártalom csökkentés. Hatodik, de továbbra is folytatja a kábítószerrel kapcsolatos kutatást. Hetedik konklúzió, kanabisszal kapcsolatos, jegyezzük, mindannyian tudjuk, hogy a kanabiszról nagy vita van, eznek a folytatása várható. Végezetül pedig szeretném felhívni az elnök azon figyelmét arra, hogy egy nagy gyakorlat vár még ránk, az EU kábítószer elleni harc stratégiáját, harcát, stratégiáját kell értékelni. Ehhez egy külső beszállítóra fogunk támaszkodni. A civil társadalmat is meg fogják keresni, és így fogják próba, megpróbálni értékelni az akciótervet, hogy a következő stratégia kidolgozásában ez rendelkezésre álljon. 2017 elején lesz meg ez a munka. Szeretnénk korábban fejezni, de ez reális határidő. Ezzel előkészítjük az új akciótervet 2017 és 2020 között, amikor az Európai Parlament aktív részese lesz ennek a gyakorlatnak. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, szépen a asszony, most pedig Bónit úr kérjük szóra. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani az európai kábítószer stratégiával kapcsolatos eredményjelentés bemutatásáért. Ez jó alap annak, hogy egészségesebb Európát építsünk. Fontos a kereslet és a kínálat csökkentése, jobb, koordináltabb európai erőfeszítések kellenek, ezzel lehet csökkenteni a társamra leselkedő veszélyt. mert a stratégia életbe lépett, majd az akcióterv, mint látjuk az eredményjelentésben, sok kezdeményezés történt arra, hogy a lakosság figyelmét ráirányítsák a problémára. Megpróbáljuk a az egészségtudatot erősíteni, a kábítószerrel való visszaélésre felhívni a figyelmet, a az illegális kábítószer fogyasztás következményeire. Megpróbáljuk elősegíteni a volt kábítószer függők társadalmi visszailleszkedését. Kérdés azonban, hogy az egyes hol állnak a kábítószer elleni politika van. Másrészt a kábítószer stratégia része a nemzeti politikáknak, platform a koordináció, platform a, ja, a koordinációnak. Fontos fontatni a az európai ügynökségek és az országos ügynökségek együttműködését annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk monitorozni és értékelni a kábítószer kereslet és kínálati kérdéseket. A jó gyakorlatot és tapasztalatot terjeszteni kell mind a 28 tagállamban reálisan kell értékelni, hogy az egyes országok mennyire vesznek részt a közös kezdeményezésekben a kábítószerpiac egyre inkább átnyúlik a határokon. Koordinált akció szükséges a rendvédelem szempontjából, ez záloga az európai kábítószer stratégia megvalósulásának. Sajnos nem jó példát mutatunk a triológusban. Értékelnünk kell, hogy hol hiányzik a politikai akarat, hol félnek a túlságosan nagy koordinációtól, illetve hol vannak más problémák. Harmadsorban az EU intézmények és a tagállamok javítsák az új pszichotróp anyagok értékelését, hogy gyorsan tudjanak válaszolni az új pszichotróp anyagok megjelenésére. Most az egész eljárás lassú, azt hiszem van lehetőség gyorsabb eljárásra. Új megoldásokat keresünk, de ez a tanácsban most éppen blokkolva van. Reméljük, hogy a holland elnökség alatt előre tudunk lépni ebben az fontos ügyben a megoldás felé. És néhány kérdés. Mik a terveik az új pszichotrop anyagokkal kapcsolatban, illetve az UN GAS e konferenciával kapcsolatban, hogyan fogott megjelenni ez a kérdés. Az akcióterv egyik pontja a civil társadalommal való együttműködésre van kihegyezve. Tud-e példát mondani erről a területről, és milyen pénzügyi eszközök állnak rendezésre? Köszönöm szépen! Mr. Jurek. Köszönöm szépen, Jurek úr! Köszönöm szépen! Amit a bizottság elmondott az a kapcsolatban a következő kérdésem, mi a bizottság álláspontja a marihuána használatot illetően? Figyelembe véve, hogy egyre terjed a használat, tehát nem csak a jogszabályokra kérdezek rá, ha lehetőségünk nyílik arra, hogy tanulmányokat végeztetünk, szociológiai és pszichológiai tanulmányokat, akkor kellene, hogy legyen egy álláspontjuk is, mi szerint a marihuána ö, egészségre káros-e, prekurzora-e a nehezebb, komolyabb drogok fogyasztásának, és növeli-e az egyéb drogok keresletét. Tehát szeretném, hogyha állást foglalna a bizottság ez ügyben, mert ezt a problémát vitatjuk, de erre ki kell térnünk körön. Kora úr? Köszönöm szépen. Elnök asszony, én olvastam az Európai Bizottság jelentését, és van egy pont, ahol kiderül, hogy nem megfelelő a fellépés. Olaszországban, ahol a legmagasabb a szint, megfogalmazzák, hogy alternatív fellépésre van szükség, amely hatékony, de tulajdonképpen az egész világon ez igaz, a Pompidou csoport is tudományos értékelésre alapozza a munkáját, és Kofi Anantól Javier Solánán át rengetegen a tagjai, és megpróbálnak azért küzdeni, hogy a világ szinten sikertelen politikák a droggal kapcsolatban leváltódjanak. És eddig az Europol, az Eurojust, a UN, az, az OECD részvételével volt egy konferencia, ahol értékelték az eddigi tevékenységeket, és jelentést is készítettek, elküldték ezt a Libe bizottságnak. Az a probléma, hogy 2004. decemberében történt ez, kb. 12 évvel ezelőtt a világ megváltozott, és az Európai Parlamentnek nem ideológiai vitát kell folytatni, hiszen tudományos adatok állnak rendelkezésre. 230 ezer kábítószeres bűncselekményt említ a bizottsági jelentés a kannabiszel kapcsolatban, és 2000 tonna per év a mennyiség, amit említenek, illetve azt mondják, hogy 80 millió európai mondta azt, hogy legalább egyszer fogyasztott már kannabiszt. Ez azt jelenti, hogy az energiát inkább arra kellene fordítani, hogy egy ilyen jelenséggel szembeszálljunk, mert ennek a pszichoaktív hatásai összehasonlíthatatlanok az új szintetikus drogokkal, illetve heroinnal hatékony eredményeket kell elérni. Azt a kérdést akartam feltenni az Európai Bizottságnak, hogy valóban meghatározó szerepe lesz 2016-ban az EU-nak a kábítószer színre folytatott küzdelem színpadán? És 2017-ben hogy lesz ez? Illetve hogyan kíván nemzetközi szinten fellépni és képviselni azt a gondolatot, hogy a könnyebb kábítószerek esetében meg kell változtatni az eddigi politikákat. Köszönöm, most visszaadom Szipele asszonynak a szót a bizottság részéről, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a képviselőknek is. Ez nagyon érdekes kérdésorozat volt. Az EU a 2016-os Ungasztra hogy készül fel? Először is. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy ez nagyon fontos esemény a nemzetközi közösség számára, és nagyon fontos pillanat annak, hogy kiértékeljük az EU drogpolitikáját, hogy mit tettünk, és hogy tapasztalatot gyűjtsünk arról, hogy mi működött jól, és mi nem. Hogy készülünk tehát fel? A tanács 2015. novemberében egy közös álláspontot fogadott el az UNGASZról. E szerint a tagállamok és a bizottság összefognak áprilisban ezen a nemzetközi fórumon az EU drog stratégiája egy modellként, szám, mm, tar, modellként szerepelhet, hiszen ez evidencia alapú megközelítés, és hogyha egyéb országok politikáit ezen a téren megnézzük, akkor nagyon kiegyensúlyozott az EU politikája, és a kereslet és az ellátás csökkentése a fő széle. Célja, én ennyit tudok mondani az ungaszról, és a tanács részéről is, és a bizottság részéről is nagyon szívesen bevonjuk a parlamentet nemzetközi szinten, hiszen ezek nagyon fontos témák az állampolgárok számára. Az új pszichoaktív anyagokat illetően egyetértek Boni úrral, valóban elő kell lépnünk ezen a területen, és hát most egyeztetjük a soros elnökséggel ezt a témát, és ötleteket vetünk fel ez ügyben, de nagyon fontos, hogy most az UNGAS évében legyen egy EU-s jogi keret, és gyorsan reagáljunk az új pszichoaktív szerek terjedésére. A civil társadalom bevonását illetően van egy civil társadalmi fórumunk, 45 nemzet és európai szervezet képviselteti ebben magát és Bevonjuk őket, amikor kezdeményezéseket teszünk. Ők is hozzájárultak ehhez a jelentéshez, és hát reméljük, hogy a stratégia elemzéséhez is hozzájárulnak majd. A kanabisz fogyasztást és a büntetőjogi vonatkozását illetően, ez egy olyan vita most nemzetközi szinten, és harmadik országok tettek lépéseket, de szerintünk még nem szabad ezeket minősítenünk, mert most kezdeményezték őket, de egyértelmű, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell a stratégia keretében, és megint csak üdvözöljük a parlament hozzájárulását a stratégiához. Ez nagyon fontos az intézkedési terv szempontjából. Köszönöm, Szippala asszony, ezt a részletes választ. Most pedig a drogpolitika keretében az EMCDDA igazgatóját kérném meg, hogy foglaljon helyet. Alexis Hostél urat. Welcome to our uh, committee meeting. Uh, uh, Mrs. Mr. Guzda. Hostel úr. Január 1-től az igazgatója a ügynökségnek, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk önnek. És ismerteti a 2016-18-as munkaprogramot és stratégiát, és a 2016-os munkaprogramot. Tessék! köszönöm elnök asszony, tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim. Először is szeretném megköszönni önöknek eh, a meghívást, és azt, hogy eljöhettünk és beszélhetünk a munka programunkról. Ahogy az elnök asszony mondta, ez egy csapatmunka terméke, és valójában két igazgató munkája együtt, mert ugye a nagy részét Wolfgang Götz igazgatósága alatt készítettük, és aztán az átmenet készítették, és aztán az átmeneti időszakban véglegesítettük ezt a munkát. Szeretném megköszönni a bizottság tagjainak a támogatást, különös tekintettel arra a javaslatra, hogy megpróbálták visszaállítani központunk költségvetését a régi szintre. Sajnálatos módon ez eddig nem sikerült, de a remény hal meg utoljára. Remélem, hogy számíthatunk az önök további támogatására. Meg most akkor ismertetném önökkel a munkaprogramunk fő pontjait, három éves munkaprogramunk. Alapvetően itt a célunk az volt, hogy megpróbáljuk a jövőképünket, stratégiai jövőképünket és a, a központ célkitűzéseit eh, láthatóbbá tenni annak érdekében, hogy eh, jobban be tudjuk mutatni a hozzáadott értékünket. Tehát azt talán nem lepi meg önöket, hogy a célunk az, hogy egy biztonságosabb, biztosabb Európai Unióhoz hozzá tudjunk járulni, és megpróbáljuk a jobb adatokkal ellátni a döntéshozókat. Szeptember 22-én a meghallgatáson ebben a bizottságban eh, már említettem, hogy eh, három eh, érdekelt csoportra fogunk koncentrálni. Az első az EU intézmények, aztán a nemzeti döntéshozók és a szakmabeliek. hogyan is strukturáltuk a három éves munkaprogramunkat. Három stratégiai területünk van. Az, elő, az első a tudás csere, illetve a kommunikálás az adatoknak. Itt találhatók meg azok a szolgáltatások, amelyek az adatcserével foglalkoznak. A második stratégiai területünk megint csak az EU prioritásaival egybeesően, és a parlament prioritásaival is egybeesően az új pszichoaktív eh, anyagokkal kapcsolatos eh, kockázatelemzés, eh, illetve a korai figyelmeztetés, és a harmadik prioritásos terület pedig a trend elemzés, illetve az adott válaszok jobbá Nos, ezen célból vannak olyan területek, amelyek átfogóak, tehát az információ begyűjtése és elemzése, ami a munkánk egyik központi eleme, és itt egy minőségbiztosítási mechanizmust szeretnénk kialakítani, akár a publikációk vonatkozásában is, és jobban együtt kívánunk működni a nemzetközi partnerekkel is. Ezen kívül van két olyan terület, amely, jó, amely lehetővé teszi a vállalásunk valósággá váltását az információs és telekommunikációs e, gyakorlatunk e, javítása e, a közvélemény és a kormányok felé. Az elkövetkezendő három év főbb outputjairól szeretnék most beszámolni, különös tekintettel 2016-ra a tudáscsere, illetve a e, tudományos bizonyítékok közzététele. E, egyszerűen jobb adatanyagot akarunk adni a döntéshozóknak egy referencia pont révén, e, amely jobb termékeket fog jelenteni, új szolgáltatásokat a az érdekeltek, illetve partnereink felé, és javítani kívánjuk az adatcserét, a tudáscserét. Az elkövetkezendő három évre vonatkozóan, és különösen a mostani évre vonatkozóan az európai drogpiaci jelentést emelném ki, amelyet Brüsszelben fogunk Avramopoulos biztossal április 5-én bemutatni, és az ügynökségünk, illetve központunk történetében először az ESPAD jelentés új kiadása, amely iskolai felméréseken alapszik, illetve a tagállamokkal, a bizottsággal, a tanácssal együttműködve tudományos adatokat akarunk akarunk nyújtani a közös európai álláspontok kialakításához. Ugyanakkor most először fogunk 2017-ben az új EU, az EU új drogellenes fellépésről egy jelentést kiadni, és szeptemberben pedig, illetve jövő év közepén egy előretekintő gyakorlat keretében megpróbáljuk megjósolni azt, hogy 2025 és 30 között milyen droghelyzet várható. E, említettem a jungászt, illetve a drogpiacot. Tudjuk, hogy e, a drogpiaci jelentés három évente jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a következő e, jelentést, az 2018-ba készítjük, és 19-be lesz majd, tehát az idei után, ami a nagy ungásszal egybeesik majd, ami azt jelenti, hogy az ügynökség Ehm, ezzel becsatornázhatja az adatokat az EU középtávú e, drog ellenes tevékenységébe is. A szolgáltatásaink, és erről Bodi úr is beszélt már, ehm, e, arról is szólnak, eh, hogy a különböző EU cselekvési terveket eh, megpróbáljuk eh, felülvizsgálni, azokat jobbá tenni. Elfelejtettem említeni az idei évre vonatkozóan az internetes drogpiacról készülő speciális jelentést, amely február elején lesz kiadva. Ennek már részletei meg is jelentek az ügynökség, illetve a központunk weblapján. A másik kulcsfontosságú terület a korai figyelmeztetés és kockázatelemzés. Két gyors reagálású területről van szó. Először is, hogy hogyan lehet eh, reagálni az új pszichoaktív eh, anyagok megjelenésére a korai figyelmeztető rendszeren keresztül, illetve a eh, kialakuló trendeket is szeretnénk megjósolni idén és jövőre is, sőt 18-ban is. A munkánk egy komoly részét arra fogjuk koncentrálni, hogy egy új, az új drogokról új adatbázist alakítsunk ki, ami teljes mértékben át kell alakítani, mert az elmúlt tíz évben drámai változások történtek, Ebbe a, ez a munka a folyamatban van. Amikor ezt elfogadjuk, a, ez egybe fog esni az új jogalkotási keret létrejöttével. Emellett az EU farmakovigilencia jogalkotási anyagának 28C cikkét akarjuk megvalósítani, illetve végrehajtani. És aztán mivel a lehető legjobb szolgáltatást akarjuk biztosítani az ügyfeleinknek, a jelölt államok felkészítésébe is kivesszük a részünket, támogatjuk a nemzeti cselekvési tervek kialakítását és végrehajtását, különösen a nyugat-balkáni országok érdekesek ebből a szempontból. Tőlük azt várjuk, hogy nemzeti korai figyelmeztető rendszereket hozzanak létre, amelyek kompatibilisek az európai rendszerrel. A harmadik kulcsfontos kulcsfontosságú terület a mai helyzet, illetve a trend elemzés. Holisztikus hozzáállást valósítunk itt meg, integrált monitoring rendszer formájában. Önök is tudják, hogy már bejáratott területek is vannak, tehát van egy hosszú távú monitoring a helyzet és az arra adott válaszok kapcsán, emellett a metodológiákat is át akarjuk alakítani, kísérleti területekre kiterjeszteni, újabb metodológiákat kialakítani például a szennyvíz vonatkozásában, és idén lesz is egy ilyen kiadványunk. Szintén fontos közegészségügyi téma, az az, hogy amikor kapunk adatot a velünk dolgozó hálózatoktól, akkor a szükséghelyzeti szabályokat is összefoglaljuk. Nos, idén büszkén említhetem, hogy a szeptemberi bejelentés után eh, decemberben, a, idén decemberben az igazgató tanács elé viszem a 2025-ös eh, eh, Horizont 2025 tervünket. Előkészítő munkát már tavaly elkészítettük, elvégeztük, illetve elindítottuk, és azt hiszem, hogy még egy hetese voltam igazgató, E, és meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyek révén betarthatjuk korábbi ígéreteinket, e, már az év első felére vonatkozóan is. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az összefoglalót, és Bóni úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt igazgató úr, engedje meg, hogy először is gratuláljak önnek a kinevezéséhez, hiszen ön most újonnan tölti be ezt az igazgatói posztot. A kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjában és köszönöm, hogy ismertette az EMCDDA 2016 és 18 ra vonatkozó stratégiáját és munkaprogramját. A korai előrejelző rendszer szerepéről beszámoltak, fontos, hogy a bizonyíték a kockázatelemzéshez kapcsolódjon, a keresletkínálati láncok vizsgálata bekövetkezzen Európában, és az új jelenségeket folyamatosan értékeljék, hiszen újabb és újabb anyagok jelennek meg, és digitális csatornákon is értékesítik ezeket, illetve utána kiszállítják őket. Sokat megtudtunk a rövid távú terveiről, de én a hosszú távú stratégiáról érdeklődnék, amit egy picit említett a bevezetője utolsó részében. Tehát engem érdekelne a hosszú távú stratégiájuk a 2016-tól 18-ig terjedő időszak után 2025-ig. Szeptemberben, amikor még jelöltként hallgattuk meg az igazgatói posztra, azt mondta nekünk, hogy szeretne ilyen stratégiát elkészíteni, és úgy képzelje el az EMCDDA szerepeit, mint egy ügynökség, amely a kábítószerrel kapcsolatos információt és elemzést nyújt, de oly módon, hogy az ügyfelei között különbséget tesz, tehát az ügynökség hozzájárul ezáltal egy biztonságosabb és egészségesebb Európához. Az EMCDDA átalakítása ilyen információs központtá azt hiszem azt teszi szükségessé, hogy új kapacitásokat találjanak. Hogyan tudja ezeket a célokat elérni? Vannak még konkrétabb kérdéseim is, mivel én vagyok az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos rendeletnek az előadója. Remélem, hogy lépésről lépésre majd ennek a rendeletnek a létrejöttére gondolva, arról is beszélhetünk, hogy hogyan igazodhat ez az ügynökség az új elvárásokhoz. Újabb feladatok vannak, keményebben kell fellépni az újabb és újabb pszichoaktív anyagokkal szemben. Szeretnék föltenni egy kérdést az EMCDDA kapacitásaira vonatkozóan. A kiértékelési folyamatokat fel tudják-e gyorsítani, és tudnak-e több ilyet végrehajtani, mert ez egy nagyon fontos elem a korai előrejelző rendszerben. Véleményem szerint fel kell gyorsítani ezt a folyamatot. Hamarabb kell értékelni, hogy milyen kockázattal járnak bizonyos újonnan megjelenő pszichoaktív anyagok. És említette a költségvetést is, a költségvetés szerkezetét 2016-ra vonatkozóan, tehát hogyha a 2016-os költségvetésben ugye az általános kiadások 15,5 millió euróra rúgnak, akkor a korai előrejelző rendszerrel kapcsolatos célok esetén eh, hogy lehet az, hogy csak fél millió eurót szántak erre. Remélem, hogy a jövőben ezt megváltoztatják, és nagyon remélem, hogy a LIBE szakbizottság támogatni, fo- támogatni fogja a költségvetés ezer részének a növelését a jobb eredmények érdekében utolsó megjegyzésem pedig az, hogy remélem arra is gondoltak, hogy a nemzeti laboratóriumokkal megerősítik az együttműködést. Ezt a értékelési folyamatot lehetne így kartrúsítani, hiszen a teszteredményeket fel lehetne használni. A nemzeti hatóságok elvégzik a teszteket, és az eredményeket fel lehetne használni, ez lehetséges-e, észszerű-e, és hogyha lehetséges, akkor mekkora mértékben. Köszönöm, Zehovszki úr, mondja az elnök asszony. <clears throat> Köszönöm szépen, mert köszönöm szépen, na vaší prezentaci, Proto... Köszönöm szépen. Én nagyon vártam az ön előadását, mert ma délelőtt már megkérdezték tőlem, hogy mit változtatnék az önök ügynökségén, és hát elég sok mindent mondtam. Az egyik ilyen dolog pedig az volt, hogy a korai figyelmeztető rendszert hogyan állítsák föl. Hogyan fog működni ez a rendszer? Hogyan lehet javítani rajta? Vannak-e konkrét javaslatai? Mondok egy konkrét példát tavaly nyárról, mert önkéntesként dolgoztam évekig. Eh, mohli po jedné aplikaci navodit smrt. Nagyon sokan felhívták a figyelmemet, hogy megjelentek a halálos szintetikus drogok sok városban, egyetlen használat is halált okozhat. Ezek a drogok igazából nem néznek ki nagyon veszélyesnek, úgy néznek ki, mint az ecstasy tabletták, amit a fiatalok fogyasztanak, amikor szórakozni mennek. Úgyhogy hogyan reagálnak konkrét lépésekkel erre a helyzetre. Ugyanis én azt propagálom, hogy emeljék meg az önök költségvetését, mert látom, hogy a valós életben romlik a helyzet. Az egész kábítószer kérdést az elmúlt hat évben lebecsülték, a kábítószer addikció, mert nem csak az alacsony bevételű rétegekben jelenik meg. Úgyhogy nagyon fontos ez a kérdés. Ezen kívül 2009 óta, a válság óta nagyon sok országban megkurtították a kábítószer és a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés elleni harc pénzeit. A cseh köztársaságban például a drogok elleni harcra alig jut pénz, főleg, hogyha az EU-s költségvetéssel összehasonlítom, és hát látszik is a negatív hatása ennek. Nem csak a csehköztársaságban, hanem mindenütt. Virágzik a kábítószer biznisz. Máltán például fiatal tínédzserek odajöttek hozzám, és megkérdezték, hogy akarok-e venni tőlük drogot poslední otázka je na strategii na delší čas. Drogová... Önnek ugyanez a tapasztalata? Ezen kívül mi a hosszú távú stratégiájuk? 2020-ig hogyan kívánják kezelni ezeket a problémákat? Szeretném tudni 2030-2031 ezen túl mi a stratégiájuk a következő 15 évben hogyan működnek együtt például a dél-ázsiai, ázsiai országokkal, vagy dél-amerikai országokkal. Hiszen itt is nagyon nagy probléma a drogfogyasztás, és főleg az ehhez kapcsolódó szervezett bűnözés. Köszönöm, Steven Sasszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Meghallgatva ezt a vitát, van egy kérdésem az autistákkal, vagy szellemi fogyatékosokkal kapcsolatban. A flamand parlamentból az a tapasztalatom, hogy ez egy sérülékeny csoport, és ezeket az embereket megcélozzák a drogkereskedők, és nem tudom, hogy a sérülékeny csoportok droghasználatával kapcsolatban tudná nekünk információt adni, illetve azokról, akik drogárusként ezeket a csoportokat célozzák meg, és milyen információt cserélnek ki ebben a témában a tagállamok egymással. Én tudom, hogy eh, Belgiumban ezek eh, az emberek kevés támogatást kapnak, eh, és gyakran kerülnek börtönbe. Ugyanakkor természetesen tudják, hogy amit elkövettek, az, az nem helyes, nem tudom, hogy ez egy olyan kérdése, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amivel önöknek is többet kellene foglalkozniuk. Köszönöm, Steven. Jurek úr, köszönöm. Megragadnám ezt az alkalmat, és megismétlem azt a kérdést, amit a bizottságnak feltettem. Mi az ön véleménye a marihuanával kapcsolatban, illetve mi a jogalkotási irány, a tagállamokban. Mi lenne a közös irány? Tudjuk, hogy erősen eltérő vélemények és értékelések vannak a témában, ugyanakkor egyszerre mindkét félnek nem lehet igaza. Azt gondolom, hogy a helyzetet fel kell mérnünk, és abból levonni következtetéseket. Köszönjük, Jürek úr. Most akkor ön megkapta a kérdéseket. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok érdekes kérdést kaptam, amelyekre, eh, amelyekről nagyon sokáig tudnék beszélni, de nem teszem, ne aggódjanak. Eh, gyorsan és hatékonyan akarok válaszolni a kérdésekre. Először Boni úr kérdése, első kérdése az volt, hogy hogyan kívánjuk elérni hosszú távú céljainkat, eh, és Eh, hogyan kívánjuk a hatékonyságot növelni. Négy dolgot mondanék. Az első az, hogy eh, amikor Götz úrtól elkezdtem átvenni még kinevezett igazgatóként a feladatokat, és ahogy ezt annak idején elmagyaráztam önöknek, nagyon pragmatikusan álltunk hozzá a dolgokhoz, költséghatékonyságra koncentráltunk, és Götz úrral együttműködve először az erőforrás átcsoportosításokat néztük meg, illetve hogy hol lehet spórolni, és csak ezt követően kérünk több pénzt. Azt gondolom, hogy a 2016-os költségvetés az egy jó példa, mert sikerült megspórolnunk például ingatlan bérleti díjakból, és ezt a pénzt gyakorlatilag operatív célokra tudtuk átcsoportosítani, már is itt egy példa. Emellett egy hosszú távú stratégiai jövőképet hozok. Az ügynökségen belül négy hét múlva lesz az első belső workshop, és ezt követi majd a stratégia megszövegezése, amelyet majd az igazgatóság eh, elfogad, és ezt követően önöknek is beszámolok erről, valamint a kompetencia feltérképezés lesz egy feladat. Itt eh, a központ már létező kompetenciáit az új szervezeti eh, keretekhez szeretném igazodni, igazítani, annak érdekében, hogy a hosszú távú stratégiai céloknak megfelelhessünk. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a, milyen képességeink lesznek a jövőben. Nos, egy dolog, amire koncentrálni fogunk, az a munkamódszerek javítása, és a költségvetési források felhasználásának hatékonysága igazándiból a személyzeti, az állandó személyzeti költségeket semmiképpen nem fogjuk arányában növelni, e, viszont rövid távú szakértőkre szükségünk van bizonyos tudás beszerzésére, amely az ügynökségen belül nem található meg. Emellett, ami a nemzeti adatokat illeti, van már egy folyamat, amit a kockázatelemzésnél, illetve a korai figyelmeztető rendszernél használunk, ez, ezt folytatni is fogjuk, tehát a nemzeti adatok begyűjtését is. Aztán volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a korai figyelmeztető rendszer, hogyan lehet javítani. Én azt gondolom, hogy a jogalkotó számára egy nagy kihívás akkor, amikor készül a jogalkotói munkára, az az, hogy tudja róla, hogy könnyű megoldások nincsenek. Ha lennének könnyű megoldások, már rég megléptük volna. Fontos látni azt, hogy amikor csinálunk egy kockázatelemzést, először 99-be került sor ilyesmire, és a közös cselekvés akkor nem koncentrált a kockázatelemzésre annyira. Most 10-szer, 20-szor többet investálunk a kockázatelemzésbe, ugyanakkor a közös fellépésnél Eh, korábban hat hónap volt a tagállamok végrehajtási ideje, most egy év. Akik ezt a közös fellépést és a, közös, eh, és a korai figyelmeztető rendszert eh, kialakították, azok azt akarták, hogy a lehető leggyorsabban jó döntéseket tudjon hozni az EU, és elkerülhető legyen az, hogy egy anyag indexre helyezése az két évig tartson, mert az ugye kontraproduktív lenne. Stehovski úr kérdésére válaszolva, megköszönve a kérdéseket neki is, és Boni úrnak is, hogyan lehet eh, eh, az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos munkát javítani. Nos, tervbe vettük, és a bizottság eh, erre plusz pénzt adott, ígért, nem tudjuk, nem tudom, hogy ez időn majd ténylegesen hogyan fog alakulni, de a jövőre nézve szükség van arra, hogy az adatbázis tudjuk konszolidálni, javítani, és hogy az adatbázis további adatot tudjon befogadni, valamint jobb legyen a kommunikáció a partnerek felé. Az adatbázisra ráépítve ki kell alakítani egy szakértői rendszert, amely jobb riasztásokat, jobb elemzéseket tesz lehetővé. Erre egyelőre nincs pénz. Szintén nincs emberi erőforrás sem ennek a projektnek a folytatásához tehát az ön bizottságának, önök bizottságának javaslata nevezetesen, hogy növeljék a nekünk adott pénzeket, ez nyilvánvalóan erre a területre is hasznos lenne. Az új szintetikus drogok néha igen, halál, nagyon veszélyesek, néha halálosak is lehetnek már az első használat után. Talán kevesen tudják, Eh, az ügynökség közegészségügyi figyelmeztetéseket is kiad. Tavalytól, vagy tavaly óta, tavaly előtt óta ezeket eh, a jelzéseket a tagállami partnereknek küldjük el, ezeket a közegészségügyi figyelmeztetéseket, alerteket. Ugyanakkor általános pánikot nem akarunk kelteni a tagállamokba, ha megjelenik egy olyan anyag, amely lehet, hogy veszélyes, de igazándiból még nem lett eh, terjesztve nagy mértékben. Tehát ezért is inkább ezeket a tudományos eh, szakmai csatornákat használjuk, eh, és így próbáljuk elérni a tagállami tudósokat és döntéshozókat. Ezt az erőfeszítést mindenképpen folytatni szeretnénk. A jelenlegi erőforrásokkal ezeket az erőfeszítéseket E, fent tudjuk tartani, e, adott esetben jobb szinergiákat kialakítani az ügynökségekkel, e, ennek természetesen vannak korlátai. Mindenesetre az erőfeszítéseket folytatjuk. Aztán az utolsó kérdésekre válaszolva, hosszú távú stratégia, mit szeretnék elérni nemzetközi együttműködés területén. Önök is beszéltek 2030-ról, E, nekem ugyanban, ugyanakkor 5 éves e, mandátumom e, von, vagy van, de még ha megújítják, sem fut 2030-ig, tehát az én ambícióim nem terjednek tovább annál, mint sem, hogy kialakítsunk egy olyan támogató szervezetet, amely támogatni tudja a külkapcsolati szolgálatot, a parlamentet, a bizottságot azon erőfeszítéseikben, hogy végrehajtsák az EU szakpolitikáit és hangsúlyozom az EU szakpolitikáit, mert ez a potenciálunk, és egyben a mandátumunk határa is. Tehát jobban dolgozni és jobb szolgáltatást nyújtani ezeknek a szereplőknek, ez lenne a célunk, és ez a legnagyobb kihívás is, ugyanis a kábítószerek megváltoztak, új szolgáltatásokat kell kialakítanunk a parlament számára és a tagállamok számára is, és Stevens asszony kérdésére, valamint Jurek úr kérdésére válaszolva. Először kezdeném a fogyatékkal élők problémája, vagy a kiszolgáltatott csoportok problémája. A központunk már régóta monitorozza azt, hogy hogyan lehet a prevenciót jobbá tenni, a keresletet csökkenteni a kiszolgáltatott csoportokban, és ez a prevenciós programoknak egy konkrét célközönsége. Biztos vagyok abban, hogy a jövő évi jelentésben, amelyben arról beszélünk, hogy mit teszünk a drog problémával, ez mindenképpen egy a jelentésben taglalt fejezetként ott lesz. Jurek úr kérdése, a marihuánával kapcsolatban mi az álláspontunk. Nekem nincs álláspontom a marihuánával kapcsolatban. Amit azonban elmondhatunk, az az, hogy monitorozzuk mindazt, ami az EU-ban történik, e, és az EU-n kívül is. Nagy változások zajlanak Latin Amerikában és az Egyesült Államokban. Uruguayban például egy tudományos bizottság fogja elemezni a legalizáció következményeit, és meghívtak bennünket megfigyelőnek. A központunknak nem az a szerepe, hogy eldöntse, hogy az egyes tagállamokban mi legyen a politika, vagy akár az Európai Unióban mi legyen a marihuanával kapcsolatos politika, vagy bármilyen más anyaggal kapcsolatos politika. Ugyanakkor a, nem csak a marihuanával, hanem az általános nemzeti drogpolitikával kapcsolatos vitában elfelejtjük azt, hogy mi volt a kiinduló pont. Amerikában és különösen Latin Amerikában a legnagyobb elmozdulás az a rendvédelmi modelltől a közegészségügyi modell felé történt. Tehát ez a nagy elmozdulás. Hogyha megnézzük az EU-s modellt, az első kábítószer politikától 1990-től a mai időkig, akkor azt látjuk, hogy az EU az elmúlt 30 évben először egy kialakított egy kiegyensúlyozott hozzáállást, a keresletet és a kínálatot is kívánta csökkenteni, ugyanakkor közegészségügyre koncentrált, sokkal inkább, mint Dél-Amerikában volt a szokás. Tehát ebben az értelemben nem hasonlíthatók össze a régiók, és egy másik dolog, amiben nagyon különbözik Dél-Amerika és Közép-Amerika Európától, az, az erőszak, az ottani erőszak és az itteni erőszak relatív hiánya ahhoz képest, ami ott van. Tehát azt látjuk, hogy a tagállamok együttműködnek, a drogpolitika az nem exkluzív kompetenciája az EU-nak, hanem nagyrészt tagállami hatáskör. Az együttműködés, a koordinálás fontos, és előreláthatólag közös álláspontot alakítanak ki a tagállamok azzal kapcsolatban, hogy milyen álláspontot képviseljenek majd az ENSZ szakosodott testületében, és ez jó lesz abból a szempontból is, hogy ott mit mit képviseljünk, de a tagállamok szempontjából is, mert minden tagállamban mérlegelni kell, hogy a, a, a drogpolitikának mi az összetevője és mik a következményei. Remélem, hogy ezzel válaszoltam az összes kérdésre. Még egyszer megköszönöm, hogy meghívtak. a 2017-es költségvetési előrejelzésből majd látni fogják, hogy most csak azt az összeget kérjük, ami az MFF-ben szerepelt. És önök megkérdezhetik, hogy miért nem kérünk több pénzt, mert mi segítenénk. Nos, ennek magyarázata az, hogy először is a végeredményhez mérjük a tervezést, e, amennyiben e, e, több pénzt kaphatunk, akkor el tudjuk költeni okosan, mert megvannak már a tervek, de nem kérhetem meg a személyzetet arra, hogy négy-öt különböző költségvetést készítsen, annak fényében, hogy, hogy mennyi pénzt akarunk pluszba megszerezni. És mivel a költségvetési megtakarításokat eh, már most is sikerült megcsinálnunk, eh, eh, a 2017-re vonatkozóan is jobb szinergiákat, takarékosabb költségvetést akarunk kialakítani, és ezt követően visszatérni adott esetben a tagállamokhoz és a tanácshoz egy olyan költségvetéssel, ami fenntartható. Köszönöm szépen a prezentációt, Gozelul, és eh, jó munkát kívánunk a következő évekre. Most pedig az utolsó napirendi pont eh, ma este a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódátlanos keretnek létre szóló tanácsirányelv. Eh, Stevens asszony a, fogja bemutatni a, a véleményét, tervezetét. Át is adom a szót neki azonnal. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Köszönöm, hogy asszony, kedves kollégák, fontos eszköz ahhoz, hogy mindenki egyformán följön hozzá a munkához kortól, nemi irányultságtól, stb. függetlenül úgy gondolom, hogy nincsen hierarchia a különböző diszkriminációs formák között világos kell legyen a jog ezzel kapcsolatban különböző tagállamokban. Stevens asszony, szabad egy pillanatot. Kollégák, kérem, hagyják el a termet. Tudom, hogy késő van, nehéz a beszélgetések ellenére követni az előadást. Várják, amíg a kollégák kifáradnak a teremből? Mint ahogy szerepel a vélemény, mert nem figyelembe veszik a hátrányok fogyatékkal élők megfelelő lakhatási körülmények biztosítását jelnyelvi tolmácsot kell biztosítani, megfelelő képzést. Az UNCRP D-t augusztusban tárgyaltuk. Ez az ötödik cikkben kimondja a diszkrimináció mentességet és a megfelelő lépések megtételét helyezi kilátásba. A diszkrimináció és a zaklatás esetei úgy tűnik sokosodtak ezért még jobban kellene alkalmazni az irányelvet. Fel kell hívni a figyelmet a már meglévő védelemre, illetve új kezdeményezések kell szülesenek, például az országos panasz lehetőségeket végre szeretnék rámutatni arról, hogy a diszkrimináció mentesség a foglalkoztatásban csak akkor hatásos, hogyha a mentesség az élet többi területén is meg történik. Köszönöm Weber asszonynal az együttműködést, illetve az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szívensz asszony. Most pedig a bizottság felé fordulok. Grange asszony, Emple főigazgatóság. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szólnék a parlament támogatására ebben az ügyben főleg az adatgyűjtéssel kapcsolatban. Ez valóban nagyon hiányzott ezen a területen. Tudatában vagyunk annak, hogy szükséges van minden információt, nem csak az előadónak, hanem a parlamentnek. Szeretném aláhúzni, hogy az irányelv illetékességének megvannak a határai. A 2008-as másik irányelv nem fogadása ezt korlátozza. Mi teljesen támogatjuk ezt a tervet. Köszönöm szépen, Grant úr. Grant asszony, Stevens asszony kívánne hozzátenni valamit? Nem. Köszönöm szépen, köszönöm a munkáját. Be kell jelentenem, hogy most természetesen határideje február 1-e 6 óra, és szavazás a Libében február 29-én lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket, együttműködésüket ma délután hosszú eh, ülés volt eh, jó esetben a következő ülés, ne felejtsük el valószínűleg eh, február 1 hétfő Strasbourg. Köszönöm szépen!